Die wissen das. Ja, ja. Aber es ist gut, wenn du das sagst. Meine Damen und Herren, Kollegen. Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Kérem, hogy foglaljanak helyet. Ma egy meghallgatásra kerül sor. Egy évvel az Európai Külügyi Szolgálat működésének megkezdése után megnézzük, hogy hogyan állt fel a szolgálat, hogyan működik együtt a szolgálattal, a bizottsággal, és nagy örömömre szolgál, hogy az első beszélgetés ben ennyi kompetens szakértő vesz részt, és 2013-ban egy felülvizsgálatra kerül majd sor. Erre is fel kell majd készülni, elő kell készíteni. Tehát uh, itt most nem születik állásfoglalás a meghallgatást követően, ez nem lenne komoly. Ezt mi egy folyamatként tekintjük, közös cél, hogy a közös külügy és biztonságpolitika megerősödjön. A bizottság részéről Szefkovics úr van jelen, illetve Catherine Dave, főtitkár, és vezetők a külügyi szolgálat részéről David O'Sullivan és Vamon urak. Pinkston urat is üdvözlöm, aki a számvevőszék tagja, valamint Stefan Kökeler, a Löveni Egyetem Európai Kollégiuma képviseletében. Ez nagyszerű. Kiegyensúlyozott a csapat, és gondolom, hogy 5-5 percben mindannyian bevezetik a témát, amit a két előttünk álló órában majd meg tudunk vitatni. Itt most nem kívánom folytatni, hanem a vitát megnyitnám, és először is Sefkovics úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék először is köszönetet mondani a szakbizottságnak, és kif- konkrétan önnek, ezért a az elképzelésért, hogy tartsunk most egy eszmecserét az Európai Külügyi Szolgálat eddigi eredményeiről megalakulása óta, és nagyon örülök, hogy ezt a főtitkár úr ral együtt, illetve az a külügyi szolgálat vezető tisztviselője jelenlétében tudjuk megtenni. Ashton asszonyjal ugyanis már többször találkoztunk, és arról beszélgettünk, hogy a külügyi szolgálatot hogyan lehet kialakítani. Szeretném most hangsúlyozni, hogy milyen kiváló az együttműködés az elmúlt két év során gyakorlati és politikai értelemben egyaránt a bizottság és a külügyi szolgálat között. Gondolom, hogy egyetértenek azzal, hogy az eredményeket rendszeresen át kell tekinteni. Európa hogyan reagált az arab tavaszra, itt közös stratégia született, ami összekapcsolta a közös eh, külügyi és biztonságpolitikát, valamint a eh, bizottság kompetenciáját. Külön munkaanyagok születtek, és a bizottság javaslatainak eh, a külügyi eszközök, külpolitikai eszközök tekintetében. És közösen készítjük elő harmadik országokkal tartott csúcs alkalmával, amin Barozó úr és Van Rompuy úr is részt vesz illetve együtt készítjük elő a különböző nemzetközi tárgyalásokat a nemzetközi szervezetekkel, és ennek során mindig tiszteletben tartottuk az egyes jogköröket. A delegációk napi szinten is együttműködnek olyan delegációk, amelyekben a külügyi szolgálat és a bizottság képviselői egyaránt részt vesznek, és közösen képviselik az EU érdekeket, akár a tervezés, vagy a nyomonkövetés során, vagy a fogadó országokban az egyes ágazati ágazatpolitikai kérdésekben. Így például sikeres szövetséget sikerült kialakítanunk a Dörbeni konferenciát követően. Természetesen az első évben voltak kezdeti problémák, és meg kellett felelnünk a Lisszaboni szerződést hatályba lépését követő valóságokkal az intézményes keretek és szabályok alapján. Ezek a kihívások azonban előre láthatóak voltak, és mindig is konstruktív együttműködés jegyében kezeltük ezeket. Így például az egyik administratív nyitott kérdés, a főképviselő jelentésében decemberben már idén, januárban megoldódott. És a delegációkban vagy a központban dolgozó munkatársakat egyaránt értesítjük, hogy mindenki tudja, hogy mit kell tenni és hogyan. És ez a mindennapi munka irányítására vonatkozik. A bizottság ezen kívül aktualizálta a belső szabályzatát is, a tekintetben, hogy hogyan folytassuk, folytassák az együttműködést a külügyi szolgálat munkatársaival, milyen utasításokat küldhetnek a delegációknak, stb. Így például a bizottság és a külügyi szolgálat december 20-án közös iránymutatást adott a delegációknak a feladataikra vonatkozóan. Ezek az utasítások az egyes delegációs tagok feladatkörét írta le megfelelő rugalmassággal annak érdekében, hogy a delegációk az összes feladatukat hatékonyan tudják ellátni, és megfelelhessenek a mindennapi kihívásoknak, miközben tiszteletben tartják a pénzügyi rendelet, költségvetési rendelet rendelkezéseit. A koordinációs mechanizmus is kidolgozik, ami a korábbi mechanizmusokat váltja fel a bizottságnál. A ahhoz, hogy az EU fontos szerepet töltsön be a világon mindenütt, fontos biztosítani, hogy a prioritásaink mellé megfelelő létszámot rendelünk. A delegációk munka terhét értékeljük, és ennek megfelelően, vagy az eredménytől függően esetleg átcsoportosítunk létszámot. Így például a fejlesztési alapok kezelése, az ezzel kapcsolatos munka mennyiséget vizsgáljuk, és a legfontosabb delegációkban az energia, a környezetvédelem és a belügyek területén kell majd erősíteni a csapatokat. A bizottság azt javasolta a költségvetési hatóságnak, hogy az új létszámot csak fokozatosan több év alatt lehet a delegációkhoz rendelni. Végezetül pedig szeretném ismé- megismételni és hangsúlyozni, hogy mi folyamatosan támogatjuk minden szinten a külügyi szolgálatot, és igyekszünk zökkelementes hatékony együttműködést kialakítani a bizottság minden szolgálatával. Elsősorban az EU érdekek minél teljesebb képviselete érdekében, illetve az EU stratégiai szerepének betöltése érdekében. A kezdeti kérdések, problémák megoldását követően biztos vagyok benne, hogy valóban hatékony és hatásos lesz a munkánk. Köszönöm szépen. Pierre Vemon a következő előadónk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kedves szavait. Nagy öröm számunkra, és megtiszteltetés is, hogy Daviddel együtt itt lehetünk. Azzal kezdeném, hogy pár gyors szóban beszélek arról, hogy szerintünk milyen munka folyt az elmúlt évben a külügyi szolgálatban. Az első év igazából az új szolgálat felállításáról, végrehajtásáról szólt. Hirtelen a semmiből el kellett kezdenünk működni, és ráadásul a nemzetközi közösségben egy óriási válságot éltünk pont ekkor. Amikor a külügyi szolgálat felállt, éppen akkor került válságba Belorusszia az elnökválasztás után, amely tovább gyűrűzött más válságokba, és az arab világban zajló események, amelyeket arab tavasz néven illetünk, ezek is pont akkor zajlottak. Ha összefoglalnám, akkor átmondhatom el, hogy három dolgot tettünk. Az egyik, az új EU delegációkat felállítottuk és végrehajtottuk, és definiáltuk, hogy milyen párbeszédet, milyen együttműködést szeretnénk a tagállamokkal a terepen. A legjobb gyakorlatokat, az együttműködés lehetőségeit vizsgáltuk, iránymutatásokat fogalmaztunk meg a diplomatikus, diplomáciai lépések tekintetében. A tagállami fogadtatás alapján azt állapíthatom meg, hogy ez gördülékeny volt ez a folyamat. A második feladatunk az volt, hogy a munkamódszereinket, a munkafolyamatainkat itt Brüsszelben a főhadiszállásunkon kialakítsuk, illetve a tanácsban, ahol a külügyi szolgálat és a főképviselőasszony átvette a soros elnökség feladatát a munkacsoportokban, a fejlesztési, biztonság, vagy védelmi és külügyi tanácsban az Európai Parlamenttel kialakítottuk a kapcsolatainkat a politikai elszámoltathatóság tekintetében. A harmadik fő feladatunk pedig az volt, hogy új módszereket, új munkamódszereket, új gyakorlatokat hajtottunk végre, amelyek mind a válságmenedzsmenthez kapcsolódnak. Egy új stílust, egy új munkamódszert kellett kialakítani, a válságplatform, mindenkinek az összehozása akkor, amikor Szíriában, vagy Líviában, vagy hasonló helyeken válsággal néztünk szembe. Ez volt a feladat. Ha megvonjuk a mérleget, az persze időbe telik, de egyelőre elmondhatjuk, hogy sikerült vízre bocsájtani a hajót, és ez elindult. A második évről, a külügyi szolgált második évéről elmondanám, hogy itt tovább kellett lépnünk. Most az a feladatunk, hogy tovább fejleszük és konszolidáljuk az első év munkáját. Három kihívást látok főképp magunk előtt. Az első az, hogy egy új administratív kultúrát kell létrehoznunk. Persze, az első évet elkezdtük, de most tovább kell lépnünk. Ez azt jelenti, hogy javítani kell azt a módot, ahogy együtt dolgozunk, a külügyi szolgálat különböző elemeinek egy irányba kell húznia. Több kezdeményezésre van szükségünk, és az államok az úgynevezett intellektuális vezetést várják tőlünk. Nem tudom, hogy ezt tudjuk-e nyújtani számukra, de meg fogjuk próbálni a kialakuló eseményekkel megpróbálunk aktívan megbirkózni. Aktívabbnak és gyorsabbnak is kell lennünk. Ahogy az egész rendszer, a szervezet kialakult, ez a döntéshozatal természetesen lassúvá teszi, és még csak utána jön a végrehajtás. Hogyha a líbiai, egyiptomi vagy más országbeli helyzetet vizsgáljuk, akkor nyilvánvaló, hogy a terepen sokkal inkább jelen kell lenni, sokkal gyorsabban kell reagálni, természetesen az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal együtt ki kell dolgoznunk a gyorsabb fellépés lehetőségét. A másik az úgynevezett híres komprehenzív vagy átfogó megközelítés, hogy az összes intézménnyel együtt tudjunk dolgozni, és integrált megközelítéssel tudjuk vizsgálni a szemben álló problémákat. Ne csak diplomatikus eszközöket használjunk, hanem például használjuk ki az összes rendelkezésünkre álló eszközben rejlő lehetőségeket. És végül, és tudom, hogy ez nagyon kedves sok európai parlamenti képviselő szívének, a stratégia és a stratégiai jövőkép. E tekintetben is előre kell lépnünk, több stratégiai jövőképre van szükségünk a válságok tekintetében. Nem csak európai biztonsági stratégiáról van szó, legtöbb tagállam azt mondta, hogy ők talán ennél kicsit kevésbé ambíciózus dolgra gondolnak, de mégis valami olyasmire, ami meghatározza a megfelelő prioritásokat, cselekvési terveket definiál a elkövetkezendő évekre, hogy pontosan tudjuk, hogy hova szeretnénk eljutni. Elnök úr, itt most meg is állnék, és átadnám a szót Davidnek. David. David. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy mindannyian egyet tudunk érteni abban, hogy a külügyi szolgálat végső célja a megfelelő politika kialakítása és megvalósítása. Az első év legnagyobb kihívása azonban a szervezet beindítása volt. Azt hiszem, hogy és attól tartok, hogy sok adminisztráció saját magát adminisztrálja, és nem a valódi feladatát látja el feltétlenül, de minden esetre ez az első évben valóban egy nagyon fontos feladat volt. Ha nem tudjuk, hogy a polcokat vagy az ajtót jól szereljük-e be, az is fontos, de nem ez a legfontosabb. Az első hónapok nem voltak túl könnyűek, akkor kellett összeállítani a kirakós játék elemeit, de ahogy Péresán mondta, az első év végén némi elégedettséggel tekinthetünk vissza, hiszen a struktúrák, az eljárások kialakultak, rengeteg új munkatársat vettünk fel, több ezer pályázatot vizsgáltunk meg, olvastunk át, Sefkovics úr egyetértek valóban jó munkakapcsolat alakult ki a bizottsággal, ez a szomszédsági politika vagy a több éves pénzügyi keret tekintetében egyaránt igaz. Ugyanakkor egy sokkal banálisabb szinten kialakítottunk munka folyamatokat, módszereket arra, hogy hogyan működhetnek együtt a delegációink tagjai. És az elején ugyan voltak némi összetűzések, de ezeken sikerült túllépni, és jó munkakapcsolat alakult ki a bizottsággal itt Brüsszelben, illetve a delegációkon is. A soros elnökség munkáját természetesen át kellett venni a külügyi munkacsoport vezetését át kellett vennünk, és ez feltételezi az együttműködést a tanács főtitkárságával, illetve a parlamenttel is ki kellett alakítanunk a az elszámoltathatóság területén a megfelelő kapcsolatot. De minden esetre a delegáció tagjai, vezetői mindig rendelkezésre állnak a parlament számára, habár be kell vallani, hogy nem minden esetben volt ez teljes mértékben kielégítő. Az Olaffal, az ombudsmannal is együttműködünk, és ahogy Csefkovics úr említette, mi Barozó úr és Van Rompuy úr támogatásáról is gondoskodunk, amikor csúcstalálkozókon harmadik felekkel találkoznak. Tehát ez egy komoly kihívás volt mindezen eljárás rendet kialakítani, és lehet, hogy nem tökéletes a rend, de minden esetre van egy olyan működőképes modell, amit a jövőben tovább finomíthatunk. Ezen kívül a delegációs hálózatot is fel kell töltenünk. Mi rendelkezünk a világon a legnagyobb diplomáciai hálózattal, az Egyesült Királyság, Kína, Németország és Franciaország után ezek külügyi szolgálati delegációk, de természetesen ehhez komoly hozzájárulást kapunk a bizottsági kollégáktól is. A delegációk pénzügyi áramkörei úgymond nem teljesen tökéletesek, Úgyhogy ezen a területen a parlamenttel vannak, és várhatóan lesznek is még vitáink. Minden esetre nagyon keményen dolgoztunk azon, hogy a delegációkat teljesen beépítsük a külügyi szolgálat munkájába, és ne csak szolgai módon valósítsák meg a Brüsszelből érkező utasításokat, hanem ők is vállaljanak szerepet a politikák alakításában. Azt hiszem, mint ahogy Pierre is említette, a tapasztalat a delegációknál összességében pozitív, ugyan a jövőben komoly lehetőségek nyílnak még a szinergiák előtt, illetve a költség megtakarítás előtt is, például közös helyiségek használata, vagy számítógépes kapacitások közös használata ami mind számunkra, mind pedig a nemzeti diplomáciai testületek számára előnyös lehet. Köszönjük a parlament segítségét, ugyanis ez nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy egy megfelelő administratív kultúrát alakítsunk ki, a tagállamoktól is komoly segítséget kapunk, és egyelőre ugyan szétszórtan helyezkedünk el Brüsszelben, de reméljük, hogy ez is javulni fog. Úgyhogy összességében azt hiszem nagyon sok mindent sikerült elérnünk egy év alatt, és ez egy hosszú távú projekt, tehát még legalább három-négy évbe telik, hogy az első szakasz kiteljesedjen, Végül is eh, itt a hardware beszélünk, arról a szolgálatról, amit eh, Aston asszony eh, fő képviselőként és alelnöként megígért. Reméljük, hogy egy korszerű adminisztráció épül ki, de végül is a szoftver az az akarat és készség, hogy megfelelő politikát valósítsunk meg. Ugyanaz adminisztráció, tehát ez a bizonyos hardware már kialakulóban van, a szoftver azonban a közös külügy és biztonságpolitika kihívása, és reméljük, hogy ezt a munkát, ennek kialakítását megfelelően tudjuk irányítani, és nyilván ez attól is függ, hogy a tagállamok milyen mértékben hajlandók egy hangon szólni ilyen nemzetközi ügyekben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, David. Thank you. Köszönöm elnök úr, először is köszönöm a szakbizottság alelnökeinek és a szolgálatnak a meghívást. Bizonyára tudják, hogy a számvevőszék két auditot hajtott végre. És vannak bár némi bíráló, pár bíráló szavunk, de a pénzügyi értékelési intézkedések megfelelőnek tűntek, és jól működőnek tűnt számunkra a külügyi szolgálat. Építkezni kell, és javítani a helyzeten, nem pedig aláásni. Amikor megnézzük a külügyi szolgálat komplexitását, akkor azt látjuk, hogy az új intézményi keret hatással van az ő működésükre is. Van néhány újdonság is, amiről szeretnék beszélni. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy mennyire bonyolult a helyzet. Világos, hogy a külügyi szolgálat létrehozása komoly hatással volt az Európai Bizottságon belüli fejlődésre. Radikális változást jelentett ez egy olyan intézmény felelősségében, amely korábbiakban a fejlesztésre koncentrált az Európai Bizottság fejlesztési erőfeszítései a DEFCO-ban összpontosulnak most, ez a külügyi szolgálat fő partnere. Ugyanakkor, amikor a külügyi szolgálat létrejött, akkor a külpolitikai eszközök is létrejöttek, és az Európai Bizottság vonatkozó szolgálata a főképviselő asszonynak tartozik elszámolással. az elarge, az eco és a trade is e hatáskör alá tartozik. Ez azt jelenti, hogy egy delegáció vezető négy különböző szolgálattal kell, hogy egyszerre tartsa a kapcsolatot. Aztán, ha megnézzük azt, hogy a külügyi szolgált és a DEFCO között hogyan lehet a felelősségeket felosztani, Hát nem minden esetben volt ez az elhatárolódás világos. Idén, január 13-án új megoldásokat írtak alá erre vonatkozólag. Ezt a szétválasztást, a hatáskörök szétválasztásának a sikerét majd mérnünk kell. A delegációk ezeknek a kvázi nagykövetségeknek az új státusza, illetve a delegációvezetők és nagykövetek tá- státusza a politikai szerepükre egyre nagyobb hangsúlyt helyez. Ez azt jelenti, hogy a delegáció vezetőnek nagyon komoly terheket jelent az, hogy mindkét funkciót megfelelően betöltse. Egészen eddig nehéznek bizonyult mindkét szerepet betölteni. Nehezebb akkor, amikor a, nehezebb, mint régen, amikor a politikai szerep kevésbé volt hangsúlyos. Mennyire tudnak politikai kalapokat cserélgetni az alkalmazottak? Hát persze, ez is kulcsfontosságú hogy mennyire tudják el különíteni azt, amikor politikai feladatokkal kell foglalkozniuk, és amikor fejlesztési feladatokkal. Ez különösen akkor nehéz, amikor alacsony a taglétszám egy, egy delegációban. A delegáció vezetőnek nagyon sok időrabló adminisztratív feladatot is be kell tölteni. Például ő az engedélyezésre jogosult tisztviselő, a külügyi szolgálat és a bizottság felé is. Aztán az intézményi keret után az új keret praktikus következményeiről hadd beszéljek. Átfogó auditot még nem végeztünk, de már is nagyon sok dokumentumot megvizsgáltunk. Ellátogattunk delegációkhoz, beszélgetünk az emberekkel. Mit látunk a gyakorlatban? Azt tapasztaltuk, hogy van némi elégedettség a delegációban, ami az új intézményi rendszerből ered. Hadd mondjak elnök úr pár példát idéznék ismert dokumentumokból. Az első az egy dokumentum, amit egy igazgató válaszában olvashatunk. Ez egy 2011. novemberi levél, amikor két menedzsment jelentésre reagált. A DEFCO alkalmazottak felhasználásával kapcsolatban sajnálatos módon nem volt lehetőségünk arra, hogy az ő munka körülményeiket, a munkaköri leírásukat világosan elhatároljuk a bizottsági szolgálatok, illetve a külügyi szolgálatnak végzett munkakörökre. A külügyi szolgálat külön egység, és ez további széttöredezettséghez vezet az operatív tevékenységekben is részt kellene tudni, hogy vegyenek. Jelen pillanatban ugyanis nem túl praktikus az a módszer, hogy különösen a kicsi delegációk működnek. És végül egy rövid, harmadik példa. Itt az hangzott el, hogy a külügyi szolgálat létrehozása és delegációs alkalmazottak átcsoportosítása a külügyi szolgálathoz, valamint bizottsági embereké, ez a fejlesztési programok végrehajtásában komoly akadályokat jelentett. A regionalizált delegációk munkája megakadt, és nem tudják a fejlesztéssel kapcsolatos munka hatását a helyszínen ellenőrizni. Bár ezeket a tényeket, ezekre a tényekre felhívták a központ figyelmét tavaly március 15-én, még mindig szeptember végéig sem született válasz. Tehát biztos sok ok volt arra, hogy nem kaptam választ a panaszkodók, ami biztos érthető, de hát ez tény, hogy nem érkezett meg az illető válasz. Lehet az időm, úgyhogy akkor most a legújabb fejleményekről nem is beszélnék, hanem majd írásban benyújtom önöknek, elnök úr. Köszönöm a figyelmet. For your information. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Krökelő úr következik. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a meghívást, hogy részt vehetek a mai meghallgatáson. Rövid bevezetőt fogok tartani. Egy kutatást végeztem a feltörekvő országokról, BRICS és egyéb feltörekvő országokról, és egyetemi, afrikai és ázsiai kollégákkal vettem fel a kapcsolatot, ez alapul a tanulmányom. A rövid szlágyaim vannak, sajnos nagyon kicsik a képernyők, Külső relevancia, ez a címe az előadásomnak, erre szeretnék koncentrálni, és külső megközelítés. Mik a legfontosabb témák? Beszéltünk arról, hogy prioritizálni kell, és egyetemen kell fogalmaznunk a stratégiáink tekintetében. A fő aggályom az, hogy az EKS, vagy akár a parlament, vagy más intézmények is elfelelkeznek arról, hogy a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a világ többi része nem tekinti relevánsnak az Európai Uniót. Az Európai Unió relevanciája van megkérdőjelezve. Tehát mindegy, hogy jó-e a stratégiánk, hogy támogatjuk-e a demokráciát, hogyha a világ többi része nem hallgat meg minket, vagy nem tekint minket fontosnak. Ezért csökken a mi jó stratégiánknak a hatékonysága és a hatása. Három kontextus szeretnék hangsúlyozni. Ezeket ismerjük, de az a benyomásom, hogy sokszor nem értjük a, a változó kontextus következményeit. Az első kontextus nem túl jól látszik ezen a dián, de ez egy roadmap Kínában. Európa marginális, és a csendes óceán felé néz mindenki, beleértve az Egyesült Államokat is. Az ázsiai, de afrikai kollégákkal történő egyeztetés során is egyértelmű válik, hogy a feltörekvő országokat, beleértve Kínát is, egyre inkább legitimnek tekintik, hitelesnek és hatékonynak. Ez nagyon aggályos. Nem hatékony az EU-nak a politikája emiatt. A második dia, ezt se lehet elolvasni, de majd a munkadokumentumban megtalálják Egyre több új felállás, új hálózat létezik. BRICS, IPSA, APEC, Shanghai Cooperation Council, és egy csomó más, amit nem is ismerünk. Az a benyomásom, hogy nem egyértelműek így a következtetések. A kínai és ázsiai kollégákkal tartott kapcsolatom alapján egyértelmű, hogy a hálózatok egyre fontosabbá válnak az országok szakpolitikának a kialakításában. Az EKS-hez szólnék, de az Európai Parlamenthez is, hogy ne csak országokra és más hatalmakra koncentráljunk, hanem biztosítsuk azt, hogy az Európai Unió és az EKS követni tudja az összes informális hálózatban folyó vitát. Az ázsiai kollégáktól azt hallom, hogy így sokkal hatékonyabbak lehetünk. Következő kihívás az emberek az emberek fontosak, örülünk, hogy forradalmak vannak az egyes országokban, viszont attól félek, hogy az EU nem képes választ adni ezeknek az embereknek az igényeire. Munkanélküliséghez kapcsolódik ez, alap emberi igényekre vonatkozik mindez. Egy súlyos probléma, hogy ezek az emberek nem csak arab, hanem afrikai országokban is együtt dolgozunk az afrikai kollégákkal, de Kínát sokkal relevánsabbnak tekintik és hatékonyabb segítő társnak, mint minket. Az észak-afrikai országok úgy gondolják, hogy az izlám mozgalmak sokkal jobban segítik őket, szaudarábiai és más országok támogatják ezeket a mozgalmakat, és ezért hatékonyabbnak tartják. Mi a dolga az EKS-nek? Az outside-in approach, külső megközelítés, nem csak azokból az eszközökből kell kiindulni, ami rendelkezésünkre állít az Európai Unióban, amit az Európai Parlament, az EKS kifejlesztett az elmúlt években. Tudom, hogy ez pozitív folyamat, de a külső országok szemével kell gondolkoznunk, mit várnak az EU-tól, és hogyan tudjuk biztosítani, hogy számukra az EU releváns legyen. A legfontosabb mandátum az EKS számára véleményem szerint az, hogy készítsen egy térképet. Nézzük meg az egyes országok és régiók esetében, hogy milyen célokat akarnak elérni. Mit tartanak ők fontosnak? Ne csak azon gondolkozunk mindig, hogy nekünk mi fontos. Aztán a második kérdés, hogy milyen szakpolitikát tudunk kifejleszteni azért, hogy relevánsak legyünk. Csak ha relevánsak leszünk, akkor tudunk beszélni, és akkor tudjuk előre mozdítani a demokráciát. Miután ezt a feltérképezést elvégeztük, egy roadmap-et kell kialakítani. Prioritás, látható prioritás. Az afrikai kollégáktól ezt tanultam, hogy a kínaiak képesek nagyon jól látható, kézzelfogható eredményeket felmutatni. Az LKS szempontjából ez mit is jelent? sokkal több szakértőre van szükségük, arra a világot, Kínát, Ázsiát ért, értő szakértőkre. Tehát nem csak az EU-arab kapcsolatok szakértői, hanem az arab világ szakértőire is szükség van például. A költségvetés nem fog növekedni, az EKS sokkal szorosabban kell, hogy együtt dolgozzon a Frontex és más szervezetek szakértőivel. Másodszorban a rekrutálást, az új tagok felvételét sokkal jobban kell céloznia. Például a pekingi delegáció aki nem, nemrég még ott dolgozott, most Tunéziába helyezték át. Ezt nem szabad így a jövőben így követni. Meg kell, hogy magyarázzuk a népnek, az embereknek, hogy az Európai Uniónak miért válik egyre fontosabbá harmadik országok érdeke, harmadik országok embereinek, népeinek az érdeke. Köszönöm. Thank you. I'm... Sorry, sorry, sorry. sorry. Uh, ladies first. Uh, hölgyek az elsőség. Bocs. Okay. Whatever. Three Gracias, señor presidente. Eh, yo creo que con independencia. Köszönöm, elnök úr. Személyes okokból úgy gondolom, hogy vannak olyan személyek, akiknek nagy befolyása volt a külügyi szolgálat munkának a kialakítására. De úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetet kiegyensúlyozott módon kell értékelni, vannak pozitív és negatív elemek. Az alapvető kérdésekre kell koncentrálnunk. Mi is alapvető? Az, hogy a külső szolgálat, a külügyi szolgálat kialakításához koherensebb és láthatóbb politikát kell folytatni az Európai Uniónak. Fel kell tennünk legfontosabb kérdéseket. A külpolitika nagy kérdései Irán, közel-kelet, afrikai országok problémái maguktól meg fognak oldódni? Nem. Lehetett volna koherensebb fölépés részünkről a külügyi politikában? Igen, ebben úgy gondolom, hogy igen. Persze nem lett volna könnyű, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Parlament kérte is, hogy az EKS a bizottságon belül működjön. De olyan döntés született, hogy egy hibrid szervezetet állítottak föl közösségi illetékességgel és nemzeti illetékességgel. Ez sok problémát okozott. Egyébként pedig az Európai Unió jelenléte az ENSZ-ben, ez megfelelően megoldódott, aztán a palesztin probléma, az UNESCO, Palesztina jelenléte a nemzetközi szervezetekben, ez is kérdés volt. Szerintem az Európai Külügyi Szolgálat felállítása és maga a szervezete személyzeti szinten és a személyek szintjén sikeresnek tekintendő. Elégedettek lehetünk. Egyértelmű persze, hogy még sok tennivaló áll előttünk és előttük. Elnök úr, az arab tavasz pozitív példa, az időszak elején voltak bizonytalanságok, a szabad repülési vezetek kapcsolatban például, de végül is a megerősített szomszédsági politika szintjén jelentős előrelépést sikerült elérnünk. Nagyon fontos, hogy az Európai Külügyi Szolgálat az ne hatalomharcá váljon, az EKS és a tagállamok ne, között ne legyenek feszültségek. Az Európai Unió kell, hogy képviselje ez az Európai Külügyi Szolgálat. Még annyit szeretnék mondani, hogy a frakcióm véleménye az, hogy az Európai Parlament elégedett lehet a tekintetben, ami, amilyen vállalásokat a főképviselő tett. Van egy kisebb kivétel, a parlament tájékoztatása a külügyminiszterek tanácsának az üléséről. Főképviselő a soros elnökség elnöke és a biztosok. Szerintem egy kicsit meg kell változtatni a helyzetet. Ugye a Füle biztos úr jött, a főképviselő jött, de a parlament megfelelő szinten akarja párbeszédet folytatni. Elnök úr, elégedettek vagyunk, de még sok tennivaló áll előttünk. Úgy gondolom, hogy ez a, az egyenleg pozitív, jobban kell koordinálni a tagállamokkal és a tagállamok közt, és nem csak reagálnunk kell a dolgokra, hanem proaktív módon kell, hogy föllépjünk. A meghallgatás követően elnök úr, meg kell vizsgálni az eredményeket, és a főképviselővel föl kell venni a kapcsolatot azért, hogy javíthassuk a helyzetet. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. I... Köszönöm szépen, elnök úr. Én és a frakcióm is pozitívan értékeli a külügyi szolgálat első évét, a szolgálat kiépítését konstruktívan hangsúlyozunk csak néhány elemet, amit még tovább kell fejleszteni. Nyilvánvalóan a szolgálat akkor alakult meg, amikor rengeteg válság tört ki hirtelen, szinte egyszerre a legkülönbözőbb helyeken, ami nem könnyítette meg a feladatukat. Tehát ebből a konstruktív megközelítésből igyekszünk majd együttműködni a képviselőkkel, a szolgált képviselőivel. Minden esetre ugyanebből a konstruktív megközelítésből szeretnénk rávilágítani a meglévő problémákra, hiányosságra, és amelyeket helyre kell hozni. Szeretnénk, hogyha a külügyi szolgálat széles körű jogköre megmaradna, és jó lenne, hogyha a stratégiai megközelítés valósulna meg, mint ahogy ezt említette több előadó, meg kell határoznunk a stratégiai prioritásokat. És e tekintetben úgy látjuk, hogy a problémák és hiányosságok elsősorban a bizottsággal való kapcsolat terén merülnek fel. Most konkrét példákat nem kívánok kiemelni. Például csak megemlíteném, hogy a madridi megállapodás szerint a stabilitási eszköz megvalósítása még mindig elmarad. Ezen kívül az utasítási rendszer hiányosságait említeném meg, a főtitkár és a fő operatív tisztviselő között. Tehát itt nem valósult meg az a együttműködés, kapcsolatrendszer, amit látni szeretnénk. és a válság helyzetben eh, adott reagálással kapcsolatosan sem teljesen egyértelmű a rendszer. Itt is az utasítások rendszere az, ami hiányosságot mutat. Például a közös kül- és biztonságpolitika sem megfelelő erővel érvényesül sok esetben, itt a tagállamokban általában a retorika érvényesül, ugyanakkor viszont konkrét formában nem nyilvánul meg az a fajta irányítás a főképviselő részéről, amit mi szeretnénk látni, illetve szeretnénk támogatni is. Mindenféleképpen tehát erre kell sarkalni a tagállamokat, nem egy-egy tagállam érdekét kell képviselni, hanem a közös európai érdekeket. Ami pedig a külügyi szolgálat relevanciáját illeti, Kökeler úr említette ezt. Milyen egyensúlyt teremtünk a tagállami, illetve a bizottsági képviseletek között? nyilván ez nem lehet egyfajta verseny. A földrajzi egyensúlyokra vonatkozóan kértünk tanulmányt, és a különböző felkészültségek, például a nyelvi ismeretek, ez is rendkívül fontos. A demokratikus elszámoltathatóság terén ugyan rengeteg dolog történt, de ezen a területen is még tovább lehetne javítani a struktúrákat, és stratégiai párbeszédre lenne szükség. De gondolom, hogy lesz még lehetőségünk ezekről a későbbiekben is szólni. Elnök úr, kedves kollégák! Tisztelt előadók. Nagyon nagyra méltányoljuk, hogy az első évet követően sort kerítünk erre a meghallgatásra. Szeretném megosztani a hozzászólási időmet egy kollégával a delegációból, éppen ezért röviden szólok. Röviden, tehát Ashton asszony azt ígérte, hogy a külügyi szolgálatot az év vége előtt felállítja. Akkoriban sokan ezt kételkedve fogadtuk, hogy erre egyáltalán lehetőség lesz-e, de végül is megtette, megcsinálta. Egy év után felállt a külügyi szolgálat, ha nem is volt teljes körülön működőképes, ami önmagában is komoly teljesítmény. Másodszorban A különféle események során, amelyeknek tanúi voltunk, szintén kiváló teljesítményt nyújtott a külügyi szolgálat. Egy kicsit most elvesztettem a fonalat, elnézést. Harmadsorban Ugyan szeretnénk, hogyha a külügyi szolgálat bizonyos területeket, földrajzi területeket prioritizálna, tehát megfelelő prioritásokat fogalmazna meg, ugyanakkor viszont tisztán kell látni, hogy a valóság sokszor befolyásolja, hogy mit tudunk megtenni. A parlament Től azt, a parlament azt várja a fő képviselőasszonytól, hogy hallassa a hangját, mégpedig minél előbb. A frakciónk meg van győződve arról, hogy az elsődleges felelősséggel a közvetlen szomszédságunk felé tartozunk, hiszen ők itt vannak rögtön mellettünk. és az egyik hozzászólóhoz egy kis pikkírt megjegyzésem lenne. Meglehetősen meglepett, megdöbbentett, amikor a főképviselő asszony, azt, hogy a kínaiak úgy fogadták, ahogy. Yes, thank you, Chair. On behalf of... Köszönöm, elnök úr. Frakcióm nevében azzal szeretném kezdeni, hogy az elején mindenki tudta, hogy ez a külügyi szolgálat nagyon nehéz vállalkozás lehet, lesz bárki is vezeti. Ezt tovább akadályozta a Lisszaboni szerződés néhány hiányossága. Nem egy rendes, teljes hatáskörrel bíró külügyminiszter vagy külügyminisztérium jött létre, de hát ez van. Frakcióm nevében elmondhatom, hogy úgy döntjük, hogy úgy érezzük, hogy bár van még sok hiányosság, de még már így is sikerült sokat elérni. Valamelyikük mondta, hogy ez a hatodik legnagyobb ügyi szolgálat, és néhány delegációtól azt hallottam, hogy az, hogy elfogadják őket a tagállamok, illetve a harmadik országok is, ahol dolgoznak. Ez nem mindenhol, de a legtöbb helyen eléggé jelentős, tehát elfogadják őket. Elfogadják, hogy itt az Európai Unió képviseletéről van szó, és nem egy-egy tagállamiról. Ott van a tagállam, a bizottság és a tanács külön-külön rengetegféle véleménye, ezt mind összehozni, az nem könnyű munka. Szeretném, hogyha ezt a jövőben is legalább ilyen hatékonyan folytatnák. Az együttműködés a delegációk és a tagállamok nagykövetségei között. Azt hallottam, hogy egy új rendszer, valami eszit, vagy valami hasonló nevű rendszer jön létre a különböző tagállami nagykövetségek segítségével. Erről tudnának pár szót szólni? És még egy dolog, szeretném egy kicsit éreztetni, hogy nyomást gyakorlunk a külügyi szolgálatra, hogy alakítsák az EU külügyi, külügyi, külügyi fellépését. És az EU-t képviselik a tagállamok felé is. És hogyha nem minden tagállam élt át, akkor azt mondanám, és szerintem a parlament ezzel egyetért, akkor a delegáció vezető akkor is menjen abba az irányba, amiben ő szeretne, amit elindult, amiben elindult. Még azt is szeretném, hogyha egy kicsit erősebben hangsúlyozná a nők képviseletét a külügyi szolgálat, valamit már sikerült elérni, de a nők nincsenek elég nagy számban képviseltetve, és Franciska kolléganő meg is beszélt a válságmenedzsmentről. Vimon úr azt mondta, hogy elindult a hajó. Mikor fog beérkezni a kikötőbe, és milyen struktúrája lesz akkor? Erről szeretnék még többet hallani. Lesz-e holisztikusabb megközelítése a válság megelőzésnek, a válságkezelésnek és a békeépítésének, illetve az átstruktúrálásban a civil komponens mennyire lesz erős? A tervező kapacitás a külvözös külös biztonságpolitika területén civil jellegű, tehát a tervezés nem civil jellegű, bár a műveletek civil jellegűek lesznek, amit a nem civilek terveznek. Szeretném azt is világosabban látni, hogy ki mit csinál, hogyan működnek együtt a civil szervezetekkel a fejlesztés területén. Az a benyomásom, hogy a külügyi szolgálat talán nem érdeklődik annyira a fejlesztési ügyek iránt. Tudna -e erről Tudnának-e erről pár szót szólni, hogy hogyan lehet ezt a területet tovább javítani a jövőben? Köszönöm, elnök úr. Hát igen, egy év ismét eltelt, az ECR továbbra is konstruktívan lát hozzá a külügyi szolgálattal való együttműködésnek. Libia esetében voltak problémák, Iránnal kapcsolatban azt hiszem nagyobbak voltak a sikerek. Talán nem, meglehet, nem, nem meglepő, a jelentős gazdasági válság és az eurozóna problémáit tekintve, hogy a tagállamok vezetői nem annyira a külpolitika felé irányulnak mostanában. Igazából kicsit háttérbe szorult a külpolitika. A csapat kiváló, különösen nagy benyomást tett rám Pierre Vimon és David O'Sullivan munkája, egy új szolgálatot felállítani rendkívül nehéz. Egy Európai Bizottság típusú delegációnak a megőröklésével, amely különösen a kereskedelmi ügyekkel foglalkozott, de politikai és biztonságiakkal nem. Tehát úttörő módon kell eljárniuk. Vannak olyan területek, ahova érdemes visszamenni. A nagyon szép Barbadoson például óriási delegáció van, de van olyan hely, ahol problémásabb a külügyi helyzet, és még sincs senki. A szolgálat állítólag arra is hasznos lett volna, hogy a két oldalú missziók csökkentése nyomán költséget takarít meg a tagállamoknak. Ezt egyelőre nem sikerült bebizonyítani, de ha sikerülne, az nagy plusz lenne a külügyi szolgálat mellett hogy konzulátusi funkciókat kapjon a külügyi szolgálat, ez jó ötlet. Meglep az, hogy a harmadik országokban a kétoldalú nagykövetek helyett most bizonyos funkciókat az EU-s nagykövet tölt be, ez jó. Az AFET meghallgatásai az EU nagykövetek kapcsolatban azt mutatták, hogy nagyon magas minőségű személyeket sikerült kiválogatni. Én már 12 éve vagyok parlamenti képviselő, úgyhogy meg tudom ezt ítélni. Konzultáltak velünk, tiszteletben tartottak bennünket, úgy, ahogy korábban még soha, és látszik most is, hogy mekkora a közönség, hogy mennyire érdekel minket a külpolitika és a külügyi szolgálat munkája. A delegációk és a nagykövetek támogatása néha nem valósul meg, tehát e tekintetben következetesebbeknek kell lennünk. Nagyon fontos a semlegesség. Nem minden esetben valósul ez meg. Van egy kellemes meglepetés is, több kellemes meglepetés is abban, amit hallottam, és Luna csak asszony is értékelte azt a reaktív, vagy bírált azt a reaktív, de nem proaktív szerepet, amit a főképviselő asszony játszott. Azt javasolnám, hogy most legyen egy válaszkör, és majd utána megint lehet föltenni kérdéseket. Bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdéskör megerősíti, hogy jelentős előrelépés történt. Teljesen egyetértek David-del, nem volt könnyű a feladat, nem csak az EKS számára, hanem a bizottság számára sem. Nekünk is jelentős megszorításokkal kell szembenéznünk, és átszervezéssel. Most már abban a fázisban vagyunk, amikor látjuk, hogy az EKS és a bizottság hogyan tudja egymást erősíteni a munkában. Van egy jelentős terület, ami mostanáig nem gyakran hangzott el. Szeretném erre felhívni a figyelmüket. Hiszen az együttműködésnek van egy fontos területe, a külső dimenziója a belső EU politikáknak. És látjuk, hogy nagy az érdeklődés a partnerek részéről, például az energia, a környezetvédelmi politikánk, a kereskedelmi, kutatási, innovációs programunk tekintetében. Ezeken a területeken valóban világvezetők vagyunk, és a világban a partnereink szívesen dolgoznak együtt velünk ezeken a területen. Kicsit nehéz számomra elfogadni teljes mértékben Kajkeller úr elemzését. Ő persze elméleti szinten követi, köz, közelíti meg a kérdést, de gyakorlati szinten nem hiszem, hogy relevancia problémája lenne az EU-nak. Nagyon sokat beszélünk a feltörekvő gazdaságokról, és elfelejtjük, hogy még mindig másfélszer nagyobb az EU gazdaság, mint az egész BRICS hogyha a kölcsönös kereskedelmi kapcsolatokat nézzük, akkor egyértelmű, hogy mi vagyunk a legnagyobb kereskedelmi blokkja és a legfontosabb partnere a planétán bármely országnak vagy egységnek. Legnagyobb exportőrök, legnagyobb importőrök, legnagyobb befektetés vonzó terület vagyunk itt. Jelentősebb vagyunk a G8-G20-ban az összes kereskedelmi tárgyalás során bár látjuk, hogy a Doha, multilaterális Doha kör az nem úgy zárult le, és nem úgy mozdul elő, ahogy szeretnénk. Ugyanakkor a partnerek részéről látjuk, hogy intenzív, kétoldalú kereskedelmi tárgyásokat akarnak velünk folytatni, és igazából nekünk azt nehéz kezelnünk, hogy nagy nyomás alatt állunk, és elég emberre kéne rendelkeznünk, hogy ezeket a tárgyalásokat, amiket igényelnek a partnerek, le tudjuk folytatni. Azt is érdemes összehasonlítani természetesen, hogy mit tesz, mit tesz Afrikában Kína és az EU. Mi szerintem büszkék lehetünk arra, amit mi teszünk. Mi a saját értékeinket visszük oda, emberjogi kérdésekben, hosszú távon vagyunk ott, vagyis fenntartható fejlődést támogatjuk, és elszámolható, elszámoltatható kormányzást támogatjuk, jó kormányzást, tiszteletben tartjuk a költségvetési elszámoltathatóságunkat is. Az EU adófizetők számára és a parlament számára is ez nagyon fontos. Igen, persze vannak hiányosságok, de büszkék lehetünk az eredményeinkre, mert a saját értékeinket visszük ki. Ilyen szempontból is vizsgálnunk kell ezt. Nagy benyomást gyakorolt rám az a kép, amin a sok fölállt, fölálló csoportot ábrázolták. De amikor elmegyek külföldre, és különböző csúcsüléseken azt látom, hogy mi hogy készültünk föl, hogy szervezük a munkánkat, és ezek a csoportok hogy működnek, hát azért nem lehet egy lapon említeni ezt a két dolgot. Abszolút más alapokon dolgoznak ezek, és sokszor csak túl kritikusak vagyunk saját magunkkal szemben. Köszönöm, elnök úr. Vimon. vivons. Elnök úr, szeretnék reagálni néhány kérdésre, és a többit majd Davidre hagyom, persze nehezebbeket. A relevancia kérdése, és csatlakoznék ahhoz, amit épp most mondott a biztos úr. Teljesen egyetértek a biztos úrral. Valami nagyon csodálkozom. Persze az biztos, hogy a feltörekvő országok egyre jelentősebbek, elfogadjuk, új világot élünk, a nemzetközi közösség folyamatosan változik. Viszont ami elhangzott azzal ellentétesen, én úgy gondolom, hogy nagyon pozitív, hogyha hatékonyan lépnek föl, és versenyképesen ezek a feltörekvő országok. Az EU relevanciája szempontjából a gazdasági értékek, számok mutatják, hogy még mindig relevánsak vagyunk David és az én irodámban naponta nagyon sok látogatót fogadunk. Sajnos sokszor pénzt kérnek, és semmi mást, de néha a politikai iránymutatásra is szükségük van. Ha megnézzük, hogy mi történt az arab tavasz során, akkor láthatjuk és érezhetjük, hogy pontosan mi az Európai Uniónak a szerepe, és hogy milyen hozzáadott értéket tudunk biztosítani, ahhoz képest, mint amit a tagállamok tesznek és tehetnek. Ahogy az Arab Liga val szembe fel tudtunk lépni. Az Afrikai Unió esetében a katonai fellépés ugye a területen az országok különböző képen értékelték ezt, viszont az egyes csoportokkal és a régi országaival mégiscsak sikerült megfelelő kapcsolatot tartanunk, és ez nagyon hasznos volt. Szerintem itt nem a relevanciáról van szó, arról van szó, hogy ezt az új szerepet, az új missziót, a küldetést, az Európai Unió új helyét ki kell alakítani a folyamatosan változó világban. Ez a legnagyobb kihívás, ezt elfogadom, de én egy nem úgy látom ezt a kérdést, hogy relevánsak vagyunk-e vagy sem. A második téma, Anna Gomez beszélt a pooling and sharingről. Teljesen egyetértek annával, hogy ambiciózusabbak kell, hogy legyünk de nagyon komplikált problémákról van szó. Szóval itt nem tagállamok problémára van szó. Szóval a tagállamok megértik, hogy ez a cél, ugyanaz a pénzügyi válság áll előttünk, a megszorítások. A valóságban a válság segít minket abban, hogy megértsük, hogy a forrásainkat közösen kell felhasználni. A pooling and shelling különböző üzleti és magánvállalkozásokra is érvényes, ez viszont már bonyolultabb. Itt garantiákra van szükség, bizalmat kell építenünk az általunk felállított programokkal szemben, és jó irányba mozdulunk el, de nehéz ez a feladat. Ha megnézik, hogy a pulling and sharing területén hogy lépünk el, előre, és a smart defense jellemző ugyanakkor az Egyesült Államok fellépését. Úgy, úgy gondolom, hogy jól teljesítünk, és egyáltalán nem nevetségesek a programjaink a következő Csikágoi NATO csúcson majd kiderül. Azt hiszem, Lunacek asszony tette fel a kérdést a válság kezelése, és hogy hol van a hajó. Hát szerintem még hajózik, még időre van szükség, hogy mindenki felszállhasson erre a hajóra, de ez egy, ez egy siker sztori, ahogy például Szíriában, Líbiában kezeljük a válságot. Nem csak a KKBP biztonsági szolgálatára vonatkozik ez, hanem a DEFCO és más közösségi szolgálati emberek, kollégák, a tanácsi kollégák is ott vannak. Ez az a hely, ahol információcserőre van lehetőség, együtt kell, hogy dolgozunk, tudunk együtt dolgozni, egyre pozitívabb a szellem. És ez abszolút pozitív. Időre volt szükség. Megmondom őszintén, hogy nem ez volt a kulturális hátterünk, amikor megkezdtük a munkát. Válságkezeléssel korábban nem úgy foglalkoztunk, mint ahogy kellett volna, úgyhogy itt jelentős előrelépés történt. Persze egyetértek avval, hogy még sok feladat áll előttünk. Figyelembe kell venni a civil komponenst is. A tervezéskor sokszor katonai szakértőket használunk, és szakértelmet, mert ők általában tudják, hogy az ilyen műveleteket hogy kell megszervezni és tervezni. Viszont a mai problémáknál a legfontosabb aspektus, hogy frontvonalban áll a főképviselő, ez fontos, és ahogy a jelenlegi KKBP műveleteket lefolytatjuk Koszovóban, Grúziában, Afganisztánban vagy máshol, hasonlóan újakat akarunk indítani, Viszont nem vagyunk biztosak abban, hogy meg lesznek hozzá a forrásaink, úgyhogy óvatosan kell itt előrelépnünk, muszáj, hogy hitelesek legyünk. Amikor a NATO-s kollégákkal találkozunk, Koszovóról beszélünk, és nem tudjuk teljesíteni a vállalásainkat, például a rendőrségi egységekkel, rendőri egységekkel, vagy rendfenntartó egységekkel, akkor érezzük az aggályt az asztal körül, és nem akarok erősebben fogalmazni. Hogyha azt akarjuk, hogy komolyan vegyenek minket, akkor még nagyon sok feladat áll előttünk. Negyedik téma a fejlő, fejlesztési kérdések. A főképviselő a DEVE szakbizottságban járt nemrég, és tudatában van annak, hogy nem könnyű az összes feladatát ellátni párhuzamosan. Hát ez az ő problémája, hogy egy időben főképviselő, helyettes, külügyi tanács elnöke és még más funkciói is vannak. Utaznia kell folyamatosan a világban. Az, hogy a biztosok vagy rotáló miniszterek a rotáló elnökségből szerepet kapjanak, ezt egyre inkább meg kell, hogy tegyük. De ne felejtsük el azt sem, hogy 2011-ben a főképviselő több mint 36 országban járt, több mint 56 misszión vett részt. Ez a valóság, ezek adatok. Utolsó megjegyzésem. Salafranca úr hangsúlyozott néhány hiányosságot. A külügyi tanácssal kapcsolatban megpróbálunk a lehető legjobban eljárni. A főképviselő egy időben több helyen kell, hogy legyen. Megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy politikai elszámoltathatóságot tudjunk biztosítani az összes tanácsülésről. Remélem, hogy javítani tudjuk majd a szolgálat munkáját a jövőben. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jó, hogy itt 5 percben remélem sikerül összefoglalni. Igen, vettem alapot, elnök úr. Itt elhangzott például a munka megosztása bizottság és közöttünk. Itt én veszem majd a nehezebb kérdéseket, mint ahogy Pierre kiválogatta a könnyebbeket. Valóban szolgálatként teljes felelősséggel tartozunk a számvevőszék, illetve más testületek irányában, ami a menedzsmentünket illeti. Úgyhogy Biztos vagyok benne, egyelőre még nem tökéletes a rendszer. A főképviselő asszony tavaly látogatást tett a számvevőszéken, jó megbeszélést folytattak, és ő is elkötelezett amellett, hogy korszerű, átlátható és hatékony legyen a, az irányítási struktúránk. Az első évben biztos, hogy voltak zavarok, ezt nem lehet tagadni és létszámhiány volt vagy nálunk, vagy a bizottságnál, és emiatt bizonyos dolgokat nem lehetett teljesen tisztázni. Nyilvánvaló ez egy szervezet kialakításánál elkerülhetetlen. Most már sokkal jobb a helyzet, meghatároztuk a munka megosztást a bizottsággal, a delegációkon belül is kialakultak az ezzel kapcsolatos struktúrák, de ez még mindig egy folyamatban lévő munka. Minden esetre én meg vagyok győződve arról, hogy a helyzet lényegesen átlátható, világosabb, mint egy évvel ezelőtt volt, és maximálisan elkötelezettek vagyunk a magas színvonalú pénzügyi gazdálkodás tekintetében, és arra törekszünk, hogy ugyanez a magas színvonalú gazdálkodás valósuljon meg a delegációkban is, ami pedig a létszámfelvételt illetve Az új struktúra egyik komoly előnye, hogy a tagállamok diplomatáit is fel tudtuk venni, ami egy komoly lehetőség, egy újabb merítési bázis nyelvismeretben, egyéb kompetenciákban. Ha valaki mondjuk Kína, kínaiul beszél és Tunéziában dolgozik most, nyilvánvalóan nem csak kínai beszélő munkatársakat veszünk fel a pekingi delegációhoz, mert más politika alakító tevékenységet is folytatniuk kell, tehát egyéb diplomáciai felkészültségre is hangsúlyt helyezünk. Mindenesetre igyekszünk olyan jártasságokat még megtalálni, amelyek egyelőre nem állnak rendelkezésre a külügyi szolgálaton belül. Csak azt mondja, egyetértek a nők esélyegyenlőségével kapcsolatosan, tehát megjegyzésével, nem ürügyként mondom, de valóban az a medence, amiben halászunk, lehet, hogy egy kicsikét torzul. Tehát kétségtelen sok teendőnk van ezen a területen. Ami pedig a nagykövetségek és a delegáció közötti együttműködést illeti, itt az ASZED csodálatos rövidítés elhangzott, ami nem tudom pontosan mit jelent, de ez egyfajta informatikai rendszer a delegációk és a nagykövetségek közötti biztonságos információs cserét teszi lehetővé. Nyilván a kommunikációt és az együttműködést tovább kell fejleszteni az adott helyszíneken a nagykövetségek és a delegációk között. Vannak persze technikai nehézségek, mint minden informatikai rendszerrel, és pontosan tegnap találkoztunk a tagállamokkal ezügyben, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ezen a területen is jóval több lehetőséggel rendelkezünk az információ cserére. A fejlesztési politikával, hogy nem foglalkozunk a külügyi szolgálatban, ez nem igaz, hiszen a szolgálatban számos olyan munkatársunk van, aki a, akik a fejlesztési főigazgatóságon dolgoztak korábban. Egyébként Pibax úrral is szorosan együttműködünk. A költség, költség megtakarításról is szóltam volna párszor, de látom, hogy kifutottam az időből, úgyhogy köszönöm, elnök úr. short response on some of the questions. Röviden reagálnék néhány kérdésre. Valóban a relevancia tekintetében az Európai Unió a legrelevánsabb szereplő. Segélyek tekintetében, külpolitika egyéb területei. Másodszorban a feltörekvő országokkal kapcsolatosan az ázsiai kollégáktól mindig azt hallom, hogy nem mindig a legfelsőbb szinten folynak megbeszélések, tárgyalások, hanem sokkal gyakoribb és egyre több ágazati szintű találkozó van, miniszteri vagy egyéb minisztériumi tisztségviselői szinten, és ezek kevésbé formális konklúziókkal járó vagy záruló, hanem inkább politika alakító megbeszélések. Amit én a relevanciáról elmondtam, nem csak az Európai Unióra vonatkozott, hanem az európai modellre, mint olyanra, illetve az európai országokra. Meglehetősen meglepett minket az észak-afrikai országok választása, amelyek eredményeként inkább iszlamista pártokra adtak szavazatot, mint az úgymond európai modellt követő pártokra az értékrendekkel kapcsolatosan természetesen büszkének kell lennünk az értékeink közvetítésére. Sokaktól hallom, hogy nagyra értékelik a mi értékeinket, de például dél Kelet-Ázsiában vagy Kínában nem erre van szükségük, hanem ivóvízre, energiára, villamos áramra. Számukra ez a nagy előrelépés, és ez javítana az életminőségükön és ez nagyon fontos a legitimitás szempontjából is eh, az eh, adott országokban. Eh, érezniük kell, hogy az Európai Unió valamilyen hatással van az ő életükre. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy Oszaliven úr is mondta, a főképviselő illetve a számvevőszék Luxemburgban nagyon nyitott és érdekes vitát folytatott. Mindkét oldalról ez jellemezte a meg ez eszmecserénket. A szakbizottság tagjait arra is, arról is tájékoztatni tudom, hogy nagyon valószínű, hogy lesz egy audit a külügyi szolgálatban, de a probléma az az, hogy mikor. Hogyha megvizsgáljuk a decentralizációról szóló auditot, akkor Éppen most sikerült ezt befejezni, és most már 2013-ra kell koncentrálnunk, tehát nagyon óvatosan kell kiegyensúlyoznunk a munkánkat. Azt hiszem, hogy a felülvizsgálat után, de azelőtt, hogy Eston asszony mandátuma lejár, valahogy a kettő között kéne megejteni ezt az auditot, a kamarának a tagjai előtt fel fogom vetni hogy Eston asszony mandátumának lejárta előtt mindenképpen legyen egy ilyen átfogó audit. Köszönöm szépen. Kilencen kértek szót még. Mindenki maximum másfél percet kap. Különben nem tud mindenki szót kapni. Az első felszólaló, aki rendkívül pontosan tudja a számokat kezelni, bizonyára jól fogja az, időpontot, az időt is betartani. Köszönöm, elnök úr! Én csak egy költségvetési ellenőr vagyok, úgyhogy a külpolitikában nem fogok belefolyni. Csak annyiról szeretnék beszámolni, amit a, a főképviselő asszony jelentésében olvastam. Olyan helyzetben vagyunk, ahol az Európai Unió növekszik, egyre nagyobb lett. Összehasonlítva az EU-hoz a Egyesült Királyság hogy hány hét szabadságot kapnak, az Egyesült Királyságban 8 hetet, az USA-ban 9 hetet, itt 14-et. Erről a pontról szeretnék egy kicsit beszélgetni, mielőtt a szabályok megszegéséről beszélnénk, hiszen a munkát akkor is el kell végezni, hogyha valaki nincs ott. Úgyhogy akkor most nézzük meg a személyzeti szabályzatot alaposan, és gondolkozzunk el, hogy lehet-e ezt így folytatni. Én minden esetre ellene szavaznék annak, hogy ilyen szabályokat elfogadunk addig, amíg ezt a komoly struktúrális problémát meg nem oldjuk. Elnök, Németországban részéről annyira nagy lelkűek lehetünk a külügyi szolgáltat, amennyire csak lehet. Elnök úr, a németek még kevesebb szabadságot kapnak, mint az angolok. Jakon Szári asszony kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Finül beszélek, kis országot képviselek. Először úgy gondolom, hogy érdemes elégedetnek és boldognak lennünk. Nagyon sok információt hallottunk. Talán jó lenne, hogyha a külgyi szolgálatot kívülről is értékelnék, ahogy ezt a professzor úr megtette. Persze érdemes boldognak lennünk, de aztán elgondolkozom azon, hogy miért ér ilyen komoly bírálat a külügyi szolgálatot. Például a legutóbbi nem hivatalos kopenhágai külügyminiszteri találkozón a külügyminiszterek erősen bírálták a külügyi szolgáltat, legalábbis az EU Observer szerint, hogy az Európai Uniós országok megosztottabbak a külpolitikában, mint valaha, mint a Lisszaboni szerződés előtt. És az ilyen jellegű problémákat komolyan kell venni. Mert az emberek azt mondják, hogy Párizs, Berlin és London nem akar erős külügyi szolgálatot és nem akar együtt kommunikálni kis országokkal, amelyek viszont a külügyi szolgálatnak természetes partnerei. A kis országokat úgy kell figyelembe venni, hogy meg is hallgatjuk őket, hiszen nagyon őszinte támogatást tudnak nyújtani a külügyi szolgálatnak. Egy kérdést szeretnék feltenni önök felé. Az önök elégedettsége, illetve e rengeteg bírálat között miért olyan nagy a szakadék? Köszönöm. Deutschen Auswärtigen Dienst, die Urlaubszeiten sind absolut zivilisiert. Ähm... Köszönöm szépen. Nagyon civilizált módon adunk szabadságot a külügyi szolgáltagének Németországban. Az egyik dolog a bizottság és a tagállamokkal való kapcsolat ápolásának a kérdése a következő, ezután hallódhatnánk még többet is. A második a kormányzási struktúra. Olyan helyzetben szeretnénk lenni, ahol nem csak egy főtitkárunk van, hanem egy politikai és egy vállalati igazgatóság is. Számomra az az érdekes, hogy hogyan tudna funkcionálni egy ilyen struktúra. A kormányzással kapcsolatban még egy kérdés. David O'Sullivan felé mi a különbség az operatív igazgató funkcióját a parlament akarta, de azt nem értem igazából, hogy az operatív igazgató David O'Sullivan, aki nagyon nehéz feladatot tölt be önmagában, még egy bizonyos földrajzi régióért is felelős. Ezt hogy tudja összeegyeztetni? Aztán a delegációk instrukciói. Erről a pontról már a korábbi, legkorábbi időszakokban is beszéltünk. Hogy tudnak úgy a e delegációk utasítást kapni, hogy nem megy át az a külügyi szolgálaton. Vimon úr azt mondta nagyon helyesen, hogy Keti Ashton nem tud mindenhol ott lenni. De a parlamentben az, a, azt próbáltuk elérni, hogy ő legyen a képviselő. Talán hiba volt az, hogy ilyen jellegű hálózatot hoztunk létre. Lehet, hogy politikai képviselőkre van szükség, különben nem tudjuk elvégezni a munkát. Elnök, köszönöm szépen. megállapodás született a frakciók között, ezt követően hívtuk meg a bizottságot, a bizottság képviselőjét. És a kritika is megerősíti azt, hogy helyes volt az, hogy meghívtuk. Köszönöm. Az Európai Unió külpolitikája egyre konzisztensebbé válik, és egyre reálisabbé. Ennek örülök, természetesen több koordinációra, stratégiai vezető szerepre van szükség, de majd az idő megoldja ezeket a kérdéseket. Szeretnék csak csatlakozni Jakonszári asszony kérdéséhez. A Lisszaboni szerződés követően az országok megosztottsága és a kis országok benyomás, befolyása az EU külügyi politikájára. Úgy gondolom, hogy itt nem csak eh, a személyzeti kérdés az EKS-ben, hanem a rotáló elnökség miatt is a kisebb országok eh, jobban bele tudnak szólni a kérdésekbe, és az egyik vezető tény, hogy nagyon sok ország egyre semlegesebbé válik, akár még nagyobb országok is egyre kevésbé érdeklődnek a külpolitikai iránt. Köszönöm szépen. Um, Köszönöm. A bizottság képviselője a megjegyzőiben kilenc felszólalva előtt azt mondta, hogy jelentős előrelépés történt. Ebben a kontextusban a jelentős előrelépés azt jelenti, hogy jelentős pénzeket költöttek el. És itt a jelentés 16. oldalán láthatjuk a strukturális deficitet, vagyis még több pénzt kell majd kifizetni. Líbiát említették szeretnék eh, eh, csatlakozni. 27 tagállam van az Európai Unióban. Hat európai ország vett részt az akcióban, a koalíciós felépésben a Kadhafi rezsim ellen, csak a hatból csak négy tagja ténylegesen az Európai Uniónak. És a lényeg ez, nincs közös európai külpolitikai állásfoglalás nagyobb, fontosabb témákban. És mindaddig, amíg nincs közös európai külpolitika, az egész Európai Ügyi Szolgálat alapja egy gigantikus hiba. Nincs közös európai politika se, de az egy másik vitának lesz a témája. Kérdésem lenne végül. Említették, hogy az EKS Barbadoson jelentősen jelen van. Van egy javaslat arra vonatkozóan, hogy EU kulturális attasséket nevezenek ki. Meg tudják erősíteni, vagy tagadni tudják el, hogy ez a javaslat létezik? Az EU kulturális atasség tényleg kinevezésre kerülnek majd? Köszönöm. Talán a brit diplomatáknak kriketpartnere van szükségük Barbadoson. Szerjusz Volszki úr szó. Köszönöm, elnök úr. Megjegyzés. Az LKS e eszköz, nem cél. Első kérdésem. Hiányosság és ellentmondás van a nagyon pozitív önértékelés és a nagyon kritikális külső ért, kritikus külső értékelés között. Mi ennek az oka? Ez a kérdésem. Második kérdésem. Az Európai Parlament elvárásai magasok a földrajzi és a nemi egyensúly tekintetében. 26-os pontjában a főképviselő jelentésének azt olvassuk, hogy jó előrelépés történt. Viszont ez nem megfelelő. Nem volt, vagy, vagy maximum minimális előrelépés történt, és még mindig nem teljesül az egyensúly. Hogyha valóban elégedett lesz továbbra is az EKS, akkor az Európai Parlament 2013-ra tervezett korrekciós intézkedéseit végre kell hajtani. Harmadik kérdés, a gazdasági válság következményeit látják-e a célok áthelyezésében és az ehhez kapcsolódó jelenségekben. Következő kérdésem, az MFF-ben mennyire lesznek hatékonyak, mennyire elégedettek az MFF intézkedések tekintetében, vagy pedig, ahogy mi mindig ebben a szakbizottságban és a parlamentben mondjuk, önök is úgy látják el, hogy strukturálisan alulfinanszírozott az Európai Unió külpolitikája. Az utolsó kérdés, a kelet-európai szomszédsági politikában veszítünk, akkor miért annyira elégedettek, Holtor? Ha Tenok úr azzal vádolna, hogy nem, való, nem vagyok eléggé brit, akkor ezt most itt kategorikusan visszautasítom. A szocialisták, a néppárt mind pozitívan értékelte a külügyi szolgálatot a nemzeti tisztségviselők jól beilleszkedtek a munkába, és egyetértek Tanak úrral, hogy a jelölések kiválóak voltak. Ami pedig a hiányosságokat illeti, a EKS azon mandátum, hogy ne vállaljon kockázatot, ez a tanács mandátuma, és ha nagyobb, kockázatvállalóbb EKS-t akarnának látni, akkor ezt, kell, ezt ki kell mondani. Femon és Sullivan uraktól kérdezném. Említették az arab tavaszt, ami valóban egy eredmény volt, de vannak-e más konkrét országra vonatkozó példák, ahol eredményeket könyvelhetnek el? Szefkovics úr, miért van nagyobb számban jelen a bizottság munkatársai a delegációkban, mint a külügyi szolgálat munkatársai még egy évvel után is. Lehet, hogy nincs igazam persze. A számvevőszéktől kérdezem, hogyha megnézik az EKS kiadásait, költségvetését, akkor figyelembe veszi-e a szerintem teljesen fals érvet, hogy költségvetési semlegességre van szükség, a korábbi elnöki rendszert mennyire vizsgálták meg. A Szerintem teljesen helytelen, hogy a kínai delegációban alig vannak kínaiul beszélő tisztségviselők. miközben kiváló szakértők vannak. És hogyha azt említette, hogy további szakértőkre van szükség, honnan gondolják azokat felvenni? Dafur. Elnök úr. Pierre azt mondta meglehetősen halk szavúan, még a meghallgatás elején, hogy a képviselők nem szeretnének egy ambiciózusabb, közös európai külügyi stratégiát. Talán, ha elmondhatná nekünk, illetve kollégáitól is kérdezem, hogy mi a véleményük arról, hogy a tagállamok mit szeretnének kapni az LKS-től, mit várnak az LKS-től. Különösen Berlin, Párizs és London vonatkozásában. De mielőtt még ezt megállapítjuk, nagyon nehéz egy sor felülvizsgálatot indítani, amit egyébként 2013 tól terveztünk a külügyi szolgálatnál. A második kérdésem pedig, hogy milyen mennyire kiterjedt kell legyen, vagy lehet egy ilyen felülvizsgálat. Például fel tudjuk-e mérni, értékelni tudjuk-e a vállalat irányítási rendszerek eh, kérdését, illetve a stratégiai tervezési kapacitásokat. Ami frakciónk részéről mi azt szeretnénk, hogyha a külügyi szolgálat felülvizsgálata, értékelése a lehető legszélesebb körű legyen, tekintettel arra, illetve független attól, mint a, ahogy többen említették, a mi véleményünk az, hogy az eddigi előre lépés kielégítő volt. Lokpiller asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Professzor Kaikler kérdésére szeretnék visszatérni, ami az európai külpolitika relevanciájára vonatkozott. Megfigyelték-e, vagy vizsgálták-e, hogy az emberjogi politika kérdése hogyan áll, illetve az egyes regionális szervezetek ezt mennyire értékelik milyen eredmények, illetve sikerült-e eredményeket elérni, akár multilaterális, akár bilaterális szinten. Vemont úrtól szeretném megkérdezni, hogy értékelték-e ezt a területet, illetve hogyan. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a kérdések második körében az egyik ügy, ami fókuszba került. Ez az Európai Külügyi Szolgálat elfogadottsága a tagállamok által. A kezdet nem volt könnyű. Jelentős kulturális változásra volt szükség bizonyos tagállamok és külügyminiszterek részéről, de szerintem jó úton haladunk. Bár tudom, hogy nem minden tagállamban ugyanaz a helyzet amikor világosan rá tudunk mutatni arra, hogy milyen szinergiákat lehet kihasználni, és mennyire fontos az EU akkor, amikor egy hangon tudunk felszólalni, amikor demonstrálni tudjuk azt, hogy milyen súlya van a közös külpolitikánknak, akkor, amikor egységesek vagyunk a G20-as, a G8-as találkozókon, vagy más fontos nemzetközi csúcsokon, akkor fog kiderülni, hogy milyen hozzáadott értéket képvisel az EU, és szerintem nagyon meggyőző érv még azokban a fővárosokban is, akik az elején visszafogottan értékelték az Európai Külügyi Szolgálatot. Aztán a bizottság és a külügyi szolgálat közötti jelentéstétel és munkamegosztás, ahogy David O'Sullivan helyesen rámutatott, ezt a kérdést sokszor megvitattuk. Közös instrukciókat küldünk a delegációk alkalmazottainak, az ágazati főigazgatóságoktól érkeznek instrukciók a delegációk bizottsági alkalmazottainak, akkor arról a delegáció vezetőt, a külügyi szolgálatot is tájékoztatjuk, és amikor a jelentéseket készítik az erre felkért tisztviselők, akkor ők is a nagykövetnek, a külügyi szolgálat illetékesének és a bizottságnak is elküldik azt, tehát ez szerintem a továbbiakban már nem jelent problémát. Nagyon realista javaslatot nyújtottunk be az ötödik fejezettel kapcsolatban. Nagyon nehéz tárgyalásokat kellett lefolytatnunk, és tiszteletben tartottuk a megszorító intézkedéseket is, nagyon jelentős költségcsökkentéseket értünk el, és várjuk azt is, hogy a hatékonyság javulni fog, és ebből is nyerünk. De van egy operatív minimum költség, amire szükségünk van, hogy megfelelő szolgáltatást nyújtsunk az európai állampolgároknak, hogy a szolgálat működni fogjon, és remélem, hogy az Európai Parlament és a későbbiekben majd a tanács is támogatni fogja a költségvetésünket. Miért van több ember a bizottságtól, a delegációknál, mint külügyi szolgálati szakértő? Hát ez a dolog természetéből adódik. A bizottsági tisztviselők az EDF, az Európai Fejlesztési Alap végrehajtásáért felelősek. Bizonyára tudják, hogy ez 22 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik és mi vagyunk az a költségvetési hatóság, aki felelős ennek a pénznek a magas minőségű elköltéséért. Tehát szinte a bizottsági tisztviselők kizárólag a DEFCO emberek, és olyan bizottsági alkalmazottak, akik a fejlesztésért felelősek, és ezzel nem tudnak a külügyi szolgált emberei foglalkozni, más szakértelemre van szükség, ezért van ilyen sok bizottsági ember a delegációban. Köszönöm, elnök úr! Very, very briefly, Mr. Chairman. Rövid leszek, elnök úr. Felmerült a kérdés. Úgy gondolom, hogy nagyon kritikusan állunk hozzá a kérdéshez de nem a gimnisi ülést nem tudom én így értékelni, egyáltalán nem volt semmilyen kritika, és az a benyomásunk, hogy sokkal több a közös elem, mint korábban, ahogy ez alakult. Egyetlen dolog, amit mondhatok, hogy jobban kellene esetleg értékelnünk azt, hogy mi is történt a gimnisi találkozón. A rotáló elnökség témája egyetértek azzal, hogy több tagállam számára ez problémás, hiszen a tagállamok úgy érzik, hogy valamit elveszítettek. Az LKS feladata az, hogy próbálják követni az eseményeket, és a változó elnökség ugye mindig hat hónapot kap, akkor ugye nagyon sok energiát fektentek bele a munkába, de mi nekünk ezt az energiaszintet fönn kell folyamatosan tartanunk. Egy dolgot azért megemlítenék az elnökséggel kapcsolatban. Az EKS miatt változott a felállás, ez igaz, de az Európai Tanács elnökségétől is függött ez, hiszen ő kapta a vezető szerepet, Úgyhogy ez számukra is jelentős probléma. Líbiai kérdés, és az a tény, hogy csak hat, illetve valójában négy tagállam vett részt a katonai műveletben. Ehhez hozzátenném azt, hogy a teljes politikai dimenziót, illetve líbiai válság tekintetében, és gondolva a politikai döntéssel, amit Európai Unió hozott, teljesen egységesek voltunk, és sőt meglepő volt, hogy ilyen egységesek voltunk. Ugyanakkor a katonai beavatkozás megosztotta a tagállamokat. 27 tagállam nagyon gyorsan megállapodott arról, hogy hogyan kell fölépni. Az Bengázi átmeneti nemzeti tanács esetében és támogatást kaptunk az új hatóságok élvezték a mi segítségünket, és úgy gondolom, hogy nagyon rugalmasan, simán sikerült fölállnunk és együtt föllépnünk Lébiában. Ezeket nem szabad elfelejteni. Felmerült a kérdés, nagyon jó a kérdés, nem biztos, hogy meg tudom válaszolni, de azért megpróbálom. Hogy nagyon nagy az eltérés, a külső kritika, főleg bizonyos csoportok részéről, és a saját önértékelésünk között, hiszen mi elégedettek vagyunk az LKS munkájával. Először is David és jó magam, amit mondtunk az ülés elejétől kezdve, hogy nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok hiányosság van nálunk, és nagyon sok feladat áll előttünk. Úgyhogy csodálkoztam ezen a megjegyzésen, de azért hadd mondjam azt el, hogy a Brüsszel alapú csapatok lehetnek kritikusak, ugyanakkor nagy benyomást gyakorol számomra, hogy a külső emberek, a megfigyelők, Brüsszelen kívüli megfigyelők sokkal jobban támogatják a tevékenységünket, és egyetértenek a céljainkkal. Harmadik országok, amelyek eljönnek Brüsszelbe és meglátogatnak minket, úgy tűnik, hogy sokkal elégedettebbek a tekintetben, ahogy dolgozunk, mint amit tapasztalunk, vagy hallunk, vagy olvasunk a brüsszeli feljegyzésekben. Mi is feltettük a kérdést, hogyha az arab tavaszhoz hasonló események történjenek, történének, hogy akkor is ilyen jól tudnánk-e föllépni. Ezért a száheli, szomáliai, Afrika szarra, Brazília, említeném ezeket az országokat, Brazíliával nagyon jól tudunk együtt dolgozni, nagyon jó a kapcsolatunk. Végső megjegyzésem, és elnézést elnök úr, hogy túlságosan hosszasan adok választ, de mindjárt befejezem a hozzászólásomat. Az emberjogi kérdések fontossága az LKS számára, például Afrikában. Hadd említsem, hogy a teljes témát hogyan visszük előre a választási megfigyelő missziók esetében. Tunézia kéréssel jött, Líbia is technikai támogatást kérnek az európai aktor ezen a területen, és ez egy jó jelzés arra vonatkozóan, hogy mit tehetünk. Elnézést. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. O'Sullivan úr. Nagyon távirati stílusban, tudom, hogy rövid az idő. Először is én őszinte remélem, hogy senki nem érzi úgy, hogy itt most önelégültek lennénk, vagy elképzeltek. Pontosan tudjuk, hogy mit kell tennünk a szervezetben ahhoz, hogy teljes mértékben megfeleljünk az elvárásoknak. Remélem, hogy azért történt némi előrelépés a nagyon nehéz körülmények által meghatározott kezdetek óta. Minden esetre a meglévő eszközök a bizottsági létszám, a tanács titkárságának munkatársait, a delegációk munkatársait adófizetői pénzekből finanszírozták, de reméljük, hogy mi hozzáadott értéket teremtünk, szinergiát teremtünk, és jobb eredményt. Egyesek azt várják, hogy valami teljesen újat fogunk hozni, de azt hiszem, hogy ez így tévedés. Ami pedig a szabadságokat illeti, egyetértünk azzal, hogy általánosságban a bevált gyakorlattól eltérünk, ami a nemzetközi összehasonlítást illeti, úgyhogy majd azon dolgozunk, hogy csökkenteni tudjuk a fizetett szabadságolási időt. Lambsdorff úr kérdésére azt hiszem, hogy már válaszolt Sefcovics alelnök úr, én eh, a megfelelő utasításokat elküldtem a delegációkhoz, tehát eh, ez eh, nem probléma, a delegáció vezetők kellően informáltak. Ami pedig a földrajzi egyensúlyt illeti, a helyzetet nem tudtuk a kívánatos módon javítani, viszont azt is tisztán kell látni, hogy a létszám beragadt, és nem feltétlenül tükrözi a tagállami arányokat. Évente azonban csak korlátozott számú, viszonylag kevés állást hirdethetünk meg. A fő képviselő asszony is tisztában van ezzel, de még egyszer, összességében meglehetősen sok hiányosságot hagy maga után még a létszámhelyzet. Én a bizottság javaslatát üdvözöltem az új pénzügyi eszközzel kapcsolatosan. A bizottság növekedést javasolt, különös tekintettel a, külügyi, a külpolitikai helyzetre, és remélem, hogy a tagállamok ezt ugyanígy látják. Elnök úr, én azt kérdeztem, hogy milyen körben tervezik, és milyen mélységben a 2013-as felülvizsgálatot, hogyha esetleg Vemon úr vagy Sullivan úr esetleg nekifutna ennek a kérdésnek. Um, I, I think, Mr. Duff. Azt gondolom, Duff úr, ha, lehetséges elnök úr, hogy válaszoljak. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nyitott kérdés. A főképviselő alelnök asszony szerintem még nem foglalt állást, ha jól tudom. A kérdést természetesen meg kell vitatni. Sokuk átélték azt a nehézséget, hogy hogyan lehet egy szolgáltatót, szolgáltatót felállítani, politikai döntéseket hozni, és politikai kérdési ezeket a nehéz kérdéseket hogyan lehet megoldani utólag. Még akkor is, hogyha tiszteletben kell tartani a különböző véleményeket. Az energia, költség és a politikai tőke az, amin én elgondolkoznék, de hát, ahogy mondtam, nyitott még a kérdés, és hát nyilván a tanács és a parlament fog dönteni arról, hogy mennyire messze menően akarják ezt a felülvizsgálatot elvégezni. Mi természetesen minden javaslat elemeivel el fogjuk látni a főképviselő asszonyt, amit csak kér tőlünk, mélyen politikai megközelítésből kiindulva, aztán, hogy a személyzeti szabályzatban vagy a költségvetési rendeletben ez hogy fog lecsapódni, az már más. De hát nagyon nehéz tárgyalni. Tárgyalásokon voltunk túl 18 hónappal ezelőtt, és semmivel nem könny- lesz könnyebb a hasonló témákat felvetni és megvitatni jövőben sem. Remélem, hogy tudtam valamennyire választ adni. Köszönöm, elnök úr! Hauit úr kérdésével kapcsolatban Hadd mondjam így, nagyon valószínű, hogy lesz egy audit a külügyi szolgálatról. Még nem született meg a döntés. És ha azt mondom, hogy nagyon valószínű, hogy lesz egy audit, akkor itt a hatékonyságot, hatásosságot és a gazdaságosságot fogjuk valószínűleg mérni. Más oldalról azonban nem tudjuk nagyon korlátozott időkereten belül az összes különböző területet megvizsgálni. Úgyhogy muszáj egy összpontosított auditnak lenni, ami bizonyos területekre fókuszál. Különösen azt, fogjuk, azt szeretnénk vizsgálni, hogy tegnap, a közelmúltban és ma mennyire gazdaságosan költekeznek. Köszönöm. Egy rövid válasz Lochbilder és Howitt képviselők kérdésére. Az emberi jog jogok tekintetében. Kollégáim, brit kollégák különösen, Karen Smith és a kül- Európai Tanács képviselői, is azt mondják, hogy az EU egyre koherensebb az emberi jogi politikájában. Ami érdekes azonban, az az, hogy a szakértők és az emberek is látják, hogy kevésbé követik nyomon az intézkedéseket, mint a múltban. a nem EU-s országok egyre kevésbé követik az EU-t. Akár az ensz belül, akár az ensz kívül. És számomra ez paradoxon. Egy másik dolog. Mi is az emberi jog? Hogyan lehet emberi jogi perspektívát kialakítani? Ha afrikai kollégáimmal beszélnék, akkor ők azt mondanák, hogy sokkal jobban örülnek, ha tiszta víz van a városban, mert az a gyerekek jogát arra, hogy megnövekedjen a várható élettartamuk, megnöveli. Tehát ők máshogy látják az emberi jogok kérdését. Kína és a kínai nyelvtudás a Pekingben világos, hogy elég sok ember beszél kínaiul. Hihetetlenül fontos Kína. Akkor most olyan embereket kell oda küldeni, akik folyékonyan beszélnek kína, kínaiul, és bírják követni a fejleményeket? Szerintem igen. Még egy másik probléma. Az USA-val ellentétben arabul, kínaiul vagy oroszul kellene tanulni. Európában. Az európai tanulmányokat a löveni mert egyre inkább párosítjuk afrikai vagy ázsiai tanulmányokkal már is sikerült valamit elérni. Egyre több nem európai diák érkezik például Kínából, Koreából, Afrikából, akik az em, a például európai parlamenti képviselők vagy delegációknak dolgoznak. Talán így kell Európai Unióként és parlamentként előre lépnünk. Az Ázsia tanulmányokat érdemes lenne támogatni, hogy legyen szakértelem az Európán belül, amíg nincs, addig pedig a külföldieket kell felkérni arra, hogy dolgozzanak az európai intézményeknek. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, hogy mindenki válaszolt a feltett kérdésekre. Legalább állapítanunk, hogy a külügyi szolgálat nyilván egy után nem lehet teljesen tökéletesen kialakított. 2010-ben indult a munka. 14-15 hónappal hónapja, tehát nyilvánvalóan nem, le, nem lehet a tökére törekedni ennyi idő alatt ilyen dolgokban. Sőt, esetleg bizonyos dolgok nem a megfelelő irányban indultak, ezeken kell korrigálni. De azt hiszem, mindannyian elmondhatjuk, hogy jól működő a szolgálat, jó az együttműködés a többi európai intézmény és közötte, és összességében az administratív keretek kialakultak a közös európai biztonság és külügyi politika számára. Ezt mindenféleképpen el kell ismernünk. A közös feladatunk, és ezt mindenféleképpen el kell ismernünk, hogy a meghallgatás kapcsán bizonyos pontokat majd ki kell emelnünk, ahol tovább kell fejleszteni a dolgokat szisztematikusan, és az érdekelt felekkel meg kell vitatni. Annak érdekében, hogy segítséget tudjunk nyújtani, másodszorban pedig, hogy a 2013-as időközi felülvizsgálatot előkészítsük és eh, jó lehet ez nem lesz egy teljes körű felülvizsgálat, jó lenne, hogyha a számvevőszéktől bizonyos eh, tipeket kaphatnánk, nehogy eh, a rossz irányban haladjunk. Szerintem jó dolog volt, hogy szóltunk a bizottság és a külügyi szolgálat közötti együttműködésről, az érintettek azt mondták, hogy itt lehetnének jobbak is a dolgok, nyilvánvalóan ezt azt is meg kell vizsgálni, hogy a gyakorlatban hogyan működik a helyszínen ez az együttműködés, de hát ez nyilvánvalóan függ az érintett egyénektől is. A szolgálat politikai eleme a korábban a kereskedelem politika körébe tartozott. Most ez a politikai vita, illetve a politikai kérdések képviselete nyilvánvalóan feltételez megfelelő munkatársakat, és hogyha megfelelő szinergiát akarunk elérni, akkor az európai politikát úgy kell kialakítani, hogy a fő képviselő apparátusában megfelelő szakértelem képviseltesse magát. És e tekintetben a megállapodást, amit Madridban elfogadtunk, a az elszámoltathatósággal és egyebekkel kapcsolatosan mindenféleképpen tiszteletben kell tartani és fontos, hogy a megfelelő dolgokat tartsuk szem előtt, megfelelő ellenőrzéseket is társítani kell mindehez. Ugyanakkor ez, azonban ezek az ellenőrzések nem jelenthetnek akadályt. A demokratikus kontrollt meg kell valósítani, és megfelelő koordinációra van szükség a gazdálkodás, az irányítás területén. Ezt az átiratot elkészítjük, és remélem, hogy minden, amit esetleg félreértettünk, azt korrigálni tudjuk, illetve ezekről párbeszédet tudunk folytatni, hogy jövőre a mostani helyzethez képest tovább tudjunk lépni. Köszönöm szépen, hogy ma ide fáradtak, és minden jót! Do you, do you have seen your Kolleginnen und Kollegen, äh, wir haben die... Kedves kollégák, örömünkre szolgál az ENSZ iraki külön megbizotját, Martin Koblert üdvözölni, az iraki nyújtó missziójának vezetője, Szeretném megköszönni, hogy időt szentel ránk, hogy egy ilyen nagyon nehéz témában elfáradt hozzánk. Az Kambar Asaf ENSZ külön megbizotja, és az ez e tehát a külügyi szolgálat Irak kal foglalkozó részlegének képviselője is jelen van, és tudom, hogy különböző nézetek uralkodnak a helyzetet illetően, és különösen Kamarasaf komoly sajtót is kapott. Az iraki delegációnk elnöke, Stevenson, valamint Mauro Irak jelentéstevője is itt van, úgyhogy én javasolom, hogy Kobler úr kapjon először szót, ismertesse a helyzetet, és utána megnyitjuk a vitát. Kobler úr, önné a szó. Köszönöm szépen, Brok úr. Igazából nagy megbecsülés számomra, hogy meghívtak, és köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a különleges találkozóra. Ha megengedi, elnök úr, néhány általános megjegyzéssel kezdeném a prezentációmat Irákkal kapcsolatban, és nem csak az Ashrafi témára koncentrálnék. Bagdadból ma délelőtt jöttem ide. Tegnap nagyon nehéz napunk volt az erőszakos fellépés miatt. 50-en haltak meg, és több százan megsérültek. Természetesen a helyzet sokkal jobb, mint 2006-ban, 2007-ben volt, de ennek ellenére minden férfi, minden nő, minden gyerek, aki az iraki utcákon meghal, az, az sok, az elfogadhatatlan. Úgyhogy a statisztika alapján jobb a helyzet, mint néhány évvel ezelőtt, ugyanakkor még mindig nagyon sok a veszteség, nagyon sok a terrortevékenység, erőszakosan felépő csoportok, akik a politikai céljaikat erőszakkal akarják megvalósítani. Mi is ennek az oka? Sokféle ok van ennek. Politikai folyamatok hiánya, befogadás hiánya, a kurdok, a cunik és a siák befogadása, politikai átalakulás, várjuk, hogy a nemzeti konferencia összehozza a politikai erőket, de vannak egyéb okok is, a regionális dinamik, dinamizmus. Irak egy olyan ország, amely Szíria és Irán között van, délen Kuwait, ahol még mindig folyamatban vannak a dolgok, és az, Európa, az ENSZ részéről mi beavatkozunk, illetve nem beavatkozunk, hanem támogatást nyújtunk a mandátumunk keretei között. Ez nem egy hetes fejezet szerinti, hanem egy hatos fejezet szerinti mandátum a kormány kérése alapján lépünk fel, és a feladatunk az, hogy támogassuk a nemzeti megbékélést, összehozzuk a politikai erőket, és súlyos problémák vannak. A jó hír, hogy az Arab Liga csúcs egy héten belül megrendezésre kerül. Ez egy nagyon nagy előrelépés. Bagdad és az irakiak egy évig elnökölni fogják az Arab Ligát. Ez politikai dinamizmushoz fog vezetni, legalábbis ez reményteli. Még mindig vannak nem lezárt problémák Kuvaittal, az miniszterelnök Kuwaitban járt, volt előrelépés, de még mindig a hetes fejezet szerinti határozatot még teljesíteni kell, konkrétan a kompenzációt. 70 milliárd dolláros ez a téma, amit Kuwaitnak ki kell, akit fizetni kell, de a hetes fejezet témája azért előre halad. Ez egy pszichológiai kérdés is az irakiakkal. Ők azt mondják, hogy nem akarunk fizetni a e, őseink hibái miatt, hanem ki akarunk lépni a hetes fejezetből. Ez egy határprobléma Kuvaittal, és kompenzációs kérdés. Északon Törökország, délen kuwait Irán keleten, Szíria nyugaton. Ez az a helyzet, amiben Irakban találjuk magunkat, és ez meg is magyarázza a regionális helyzetet. Irakban annak ellenére, hogy a háború megkezdésétől már eltelt 8 év, a politikai területen még mindig nagyon sok alkotmányi intézkedés nem született meg. A szövetségi tanácsal ez a helyzet, a kiskorúak kérdése, emberi jogi kérdések, és nagyon sok egyéb. Az irakiak mit is várnak, és itt együtt kell, hogy dolgozunk ezen. Munkahelyteremtés, korrupció elleni felépés, jogállam, emberi jogok tiszteletben tartása és közszolgáltatások. A politikai szereplők Irakban a politikai folyamatokra koncentrálnak viszont az emberek igényei, a lakosság igénye, hogy az ő problémáikkal foglalkozzanak, közszolgáltatást biztosítsanak. Például az elektromos áram ellátás szintje nem sok előrelépés történt, és így igaz mindez az oktatásra is. Ha megengedi, elnök úr, most beszélnék az Európai Unió szerepéről és a nemzetközi közösség szerepéről. Floor here, uh, and, and addressing kihasználva, hogy szót kaptam. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Uniónak legyen erős politikai képviselete Irakban. Ahogy mondtam, Irak geostratégiailag fontos ország, Törökország, Kuwait, Irán, Szíria között. Nagyon sok érdekelt fél aktív ebben az országban. És az ENSZ az egyetlen belmaradó nemzetközi szervezet, ugye az amerikaiak kivonulását követően. Az ország egy teljesen önálló, szuverén ország, saját hadsereggel, saját politikai problémákkal, és támogatásra van szükségünk az Európai Unió részéről. Az Európai Unió kép, képviselete van, nagyon aktív, nagyon ambiciózus nagykövetel. Nagyon szoros a kapcsolatunk egyébként, viszont nem ideális az a hely, ahol él ez a képviselőasszony, és az EU képviselete nem igazán tud jó képet kialakítani az iraki lakosok körében. Nagyon sok érdekelt félnek célja, hogy korlátozza az Európai Unió szerepét, hogy korlátozza a nemzeti nagykövetségek szerepét, csak egy gazdasági szerepre korlátozza ezt le. De mi ezként politikai küldetéssel rendelkezünk, és mi ezt nem akarjuk egyedül teljesíteni. Támogatásra van szükségünk mások részéről, a nagykövetségek részéről, de elsősorban az Európai Unió részéről. Úgyhogy erős politikai szerepre van szükség. Tudom, hogy pénzügyi megszorítások érvényesek mindenhol, nem csak az államok szintjén, hanem valószínűleg az Európai Unióra is ez igaz. Fontos, hogy erősebb legyen a jelenlét. A hazai politikai problémák vannak az egyik oldalon, a lezáratlan feladatok, ami nem csak alkotmányi probléma, hanem gyakorlati problémákat is jelent. Például a kőolaj kérdése. Irak gazdag ország, de a törvény, a kőolaj és gáztörvény négy év óta függőben van. Előre kell lépni, hiszen ez befektetési biztonságot adna, munkahelyi biztonságot garantálhatna, és néhány nagykövetség, vagy mi önállóan ezt nem tudjuk elérni. Itt politikai fejleményekre van szükség, de az ország gazdasági fejlődésére is gondolni kell azért, hogy az iraki népet szolgáljuk. Az ENSZ nem csak a kormány szolgálatában van ott, az ENSZ az iraki emberek szolgálatában van ott. A tevékenységünk nagy része a soft területekre vonatkozik, intézményépítés, választási rendszer, kisebb, kisebbségek védelme, emberi jogok, független emberi jogi bizottság felállítása. Ez nem látványos. Sokszor a vitáinkat elsősorban Asafra és más témákra koncentráljuk, pedig az ENSZ tevékenysége ezekben az országban nem csak erre koncentrálódik, úgyhogy szívesen fogadunk minden támogatást, például intézményépítés területén, vagy a lezáratlan feladatok, alkotmányi feladatok, a szövetségi tanács felállításában, a választási testületek felállításában. Ezek nagyon nehéz, nem látványos témák, de nekünk az Ikraki képviselői tanácson belül van egy irodánk, független választási bizottságot támogatunk, próbálunk tanácsot adni az új megbízottaknak. Ezek nagyon fontos témák. Szükségünk van a kisebbségekre ebben az országban, keresztényekre, sebákokra, azokra, akik szenvednek a üldöztetéstől és próbáljuk a még kevésbé jelentős kisebbségeket is bevonni szerepet kell, hogy kapjanak az alkotmánynak. Ez a fő tevékenységünk. A humanitárius aspektusról is mindig egyeztetünk önökkel az Európai Parlamentben, az Asafé tábor kérdéséről, ez nagyon fontos, bár nem ez a fő tevékenységünk. Most rátérnék az Asaf, Asafi témára. Bizonyára olvasták, hogy tegnap előtt volt a harmadik áttelepítés, aki esetleg nem ismeri a legújabb fejleményeket. 2011 áprilisával kezdeném, akkor támadást intéztek az és 40 ember halt meg az Ásafi táborban, nagyon sok sérült is volt. A kormány ezt követően úgy döntött, hogy kiüríti ezt a tábort december végéig ezért mi aktív szerepet vállaltunk, és azt kértük, hogy mindenképpen előzenek meg még egy olyan eseményt, mint a 2011 áprilisi. Minden érdekelt félnek vannak elvei. Az iraki kormány érdekei a következőek. Ők azt szeretnék, hogy az iraki területről ezek az emberek távozzanak el, hagyják el az országot, és be tudják zárni az Ashrafi tábort. Ezt egyetemen kimondták. Az ilyen területen kívüléség ezt le akarják zárni. Hogy ne erőszakos legyen a megoldás, ezért tárgyalásokat kezdtünk a kormányjal, és egy megállapodást is aláírtunk december 25-én. A kormánynak a célja, hogy az Asafi táborba, a Liberty táborba helyezik át az embereket, és két tábort nem fogadnak el, ezért a miniszterelnök kitolta a határidőt, ami eredetileg 2011. decemberre volt, 2012. április végére és a kitelepítésnek két elem, három lépése van. Az egyik a tényleges kitelepítés, és az Asafi tábor bezárása április végéig. Ez az első lépés. Most az első lépést éljük. A második, hogy az ENSZ szervezetnek lehetőséget adnak arra, hogy a menekült státuszi meghatározást, ahogy ők nevezik, megvalósítsák az új táborban. És ezt követően jön a harmadik lépés, a Irakon kívüli más országokba történő visszatelepítés. A megállapodás ezeket a lépéseket tartalmazza. Az iraki kormánynak két más e- elve is van. Az egyik az iraki állam szuverenitása. Egyértelműen kifejezték, hogy nem tudják elfogadni, hogy egy paramilitáris tábor, vagy egy olyan tábor létezhessen, ahova nincs belépési lehetőségük, vagy pedig csak erőszakkal tudnak bejutni oda, mint tavaly áprilisban. A második elv, ami mindenki meg fog érteni, hogy minden iraki állampolgár, illetve az iraki területen élő összes állampolgár az iraki törvény alá tartozik. Szuverenitási elv tehát, és az az elv, hogy minden polgárnak, aki Irakban tartózkodik, meg kell felelnie az iraki törvényeknek. A kitelepítés tevékenység során az ENSZ három területen kapott szerepet. Az első vállaltuk, hogy monitorozzuk ezt a tevékenységet az ENSZ monitorozási tevékenységével a tényleges költöztetést és az Asafi táborban a helyzetet. Minden nap monitorjelentést jelentést készítünk mindarról, amit látunk az átköltöztetési folyamat alatt is, és amit a táboron belül látnak a panaszokat, a, például minden nap tízkor van egy találkozó a táborban, és ott minden problémát fel lehet venni. Ez a monitorozási komponens. A második elem, már említettem, a menekült státusz meghatározása. Az UNHCR feladata, hogy egy kilométerrel a Liberty tábortól beszélni tudnak az emberekkel, és ott történik a menekül státusz kérelem. Harmadik státusz, az egy támogató feladat. Két elvünk van egyébként. Az egyik, hogy ez egy humanitárius eset. Mi ENSZ-ként politikával nem foglalkozunk. Természetesen tudjuk, hogy az iraki kormány az Estrefi tábor lakóit illegálisan az országban tartózkodó külföldinek tekintik. Továbbá terrorista szervezetnek tekintik a tábor vezetőségét ez a két feltétel meg is határozza, hogy hogyan lépnek fel. Az ásafi lakosokat ők illegális területen tartózkodó külföldieknek tekintik illetve az a szervezet, amelyhez tartoznak, az pedig egy terrorszervezet véleményük szerint. Mi pedig az ENSZ részéről pontosan ezért ebbe a politikai vitába nem lépünk be. Számunkra itt 3200 vagy 3300 egyedi humanitárius esetről van szó, akikkel ugyanúgy kell bánni, mint minden más iraki humanitárius témával. A humanitárius megközelítés fontos számunkra, és politikába nem megyünk bele. A második fontos elv, hogy önkéntes költözésről van szó. Tudom, hogy nem jók az alternatívák, hogy esetleg erőszakkal történik az átköltöztetés, például börtönbe, vagy bárhol máshova, vagy pedig hogy valaki ezt a lehetőséget kihasználja a megállapodás alapján, és az Asrafi táborból átköltözön egy másik táborba, azzal a UNCHR-es lehetőséggel, hogy utána az országon kívülre lehet költözni. Nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez problémás, nem az egyedi, tehát vannak egyedi problémák is, de nem ez a fő kérdés. Pénteken, holnap után Genfben lesz egy konferencia, olyan országok vesznek részt ezen, akik általában befogadnak menekülteket, és ez a problémának a lényege. az MEK és az iraki kormány is elismeri, hogy az utolsó lépés az kell, hogy legyen, hogy Irakot elhagyják ezek az emberek és ez a munkának a lényege, erre koncentrálunk. Ez a támogatási tevékenység, ez folyik, vagy segítségnyújtó tevékenység. Fájdalmas az Asafi lakosok áthelyezése a Liberty táborba, és tudom, hogy nagyon sokan 25 éve laknak ott, és ott értek le ezt a 25 évet, ezért nagyon nehéz számukra máshova átköltözni. Mégis ez egy lehetőség arra, hogy békésen lezárjuk ezt a politikai problémát a Liberty tábor segítségével, és így a külföldre költöztetéssel. Vannak kihívások és vannak lehetőségek, mint mindig sok levél forog önök között is, ugye infrastruktúrális problémák vannak, nincs elektromos áram, stb. Ez igaz, sokszor persze eltúlozzák, tehát a részben tartalmaz ez ide, igazságot, hogy az irakiaknak itt vannak feladataik, és mi erre emlékeztetjük őket a retorikával kapcsolatban meg fontos lenne, hogy együttműködőek legyenek, még az asrafi lakosok is. Hogyha egyetértenek ezzel a folyamattal, meg kell, hogy mondjam, hogy az iraki erők nagyon türelmesek a fájdalmas átköltöztetés során. Nagyon hosszas ez. A biztonsági kérdések miatt minden személyes tárgyat ellenőriznek, mielőtt fölrakják azokat terrautóra vagy buszra. 70 vagy 80 járműves konvojok indulnak, terrautók, buszok. Egy nagyon nehéz területen kell, hogy áthaladjanak ezek az járművek. 9000 katonával vesz ebben részt az iraki fél, de nagyon türelmesek és mi kísérjük, hogy így fogalmazzak, a, a mi monitorozó tevékenységünkkel ezeket a folyamatokat. Persze vannak problémák a költöztetés során, nagyon szorosan nyomon követjük az eseményeket, és tényleg megpróbálunk segítséget nyújtani, hogy amennyire lehet felgyorsuljon ez az átköltöztetés. Az ENSZ oldalán is persze vannak kihívások, az UNHCR folyamatul lassú, nagyon hosszasak ezek az interjúk, nagyon komplex a kérdés, de megéri így lefolytatni ezt, hiszen a menekültügyi státusz meghatározása fontos. A második probléma, a második kihívás, és ezt szeretném hangsúlyozni még egyszer, a letelepítési téma, a harmadik lépés. Amikor a Liberty táborba átkerültek ezek az emberek, ami persze nem annyira jó, mint amilyen az Ashrafi tábor volt, az országból ki kell őket jutassuk. És kérem a tagállamokat, hogy nyissák meg határaikat, és fogadják be őket, mint menekültek. A PMOI tárgyalási folyamat, a jövőbeni lépésekről. Itt csak azt tudom kérni, hogy legyen együttműködés, elhelyezés, infrastruktúra, a tábor tekintetében sokszor beszélünk erről, aztán a rendőrségi jelenlét a táboron belül, ez most már megoldódott, a táborvezetőségi találkozók, ahol az ENSZ-es e monitorozó személyzet is ott van, a napi problémákkal foglalkozunk ott. Az UNHCR aktív, a cél az, hogy külföldre kerüljenek ezek a személyek, és mi az ENSZ részéről megfigyelők vagyunk, monitorozzuk az eseményeket. Ez egy nagyon nagy előrelépés, és a nemzetközi közösség figyeli az eseményeket, ez nagy előrelépés. Itt nem csak az ENSZ-ről van szó, hanem igazából a nagykövetségek is jelen vannak. Ugye 30 perc távolságra vannak Bagdadban az Asafi tábortól, tehát ha bármilyen probléma van, azonnal lehet őket értesíteni, tájékoztatni, és szorosan együttműködünk velük is. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Kobler úrnak! Ibecs Kova asszonyt említette, pár nappal ezelőtt beszéltem vele telefonon, és nem panaszkodik, de amikor, ha, ha megnézzük a körülményeket, akkor az USA, usa hat fő képviseli, és az ilyen konvojok esetében a brit nagykövetség udvarán egész egyszerűen tartatatlanok a körülmények és ez nem méltó az Európai Unióhoz. Ezeket a szempontokat is meg kellene beszélnünk. Itt a külügyi szolgálattal kapcsolatosan tartottunk egy meghallgatást. Az ez a ö, hölgy teljesen tarthatatlan körülmények között kell, hogy ellássa a feladatát, és ezt mindenféleképpen el kell mondani. És akkor most megadom a szót Stevenson eh, kollégának, az iraki delegáció vezetőjének. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a meghívást, hogy ebben a nagyon fontos témában szólhatok, és üdvözlöm Martin Kobler urat és Dan Fried urat, akik eh, meglehetősen messziről elfáradtak ide, hogy ma itt beszámoljanak az iraki helyzetről, illetve az Ashraf táborban uralkodó helyzetről. Norian Malaki miniszterelnök irodának két munkatársával találkoztam tegnap Brüsszelben, és arról beszéltünk, hogy a romló helyzet úgy tűnik, hogy a az eredeti felkelések ismét elszaporodnak. Amikor én Bagdadban jártam Mario Maroval és Kacsin kollégával, illetve Montalto kollégával, azt hallottuk, hogy az amerikaiak már elhagyni készülnek Bagdadot. Összesen négy órán keresztül van villamos áram, gyakorlatilag nincs ivóvíz az oktatás is korlátozott, az infrastruktúra egyre inkább összeomlik, és gyakorlatilag az ország rettentő rossz állapotban volt. Tegnap azt hallottam, hogy a helyzet semmit nem javult. Annak ellenére, hogy az olajbevételek most már az egeket egekig törnek. Irak a második legkorruptabb ország Szomália után a világon, és igazából azt lenne érdemes megtudni, hogy hova tűnnek az olajbevételek. Nagy szégyen, hogy nincs megfelelő irányítás az országban, és úgy tűnik, hogy ez szektáns erőszakba torkolik. Jevaszkova asszony kiváló munkát végez, de igazán szörnyű körülmények között a brit nagykövetség től bérel irodát, olyan helyiséget, amiben, amiben a lábunkat se tennénk be. És hat kollégával működik. Ma már hallottunk a külügyi szolgálat ról szóló meghallgatás keretében, hogy Barbadoson egy mekkora delegáció műlekedik, működik, tehát a kettő dolog valahogy nincs arányban. Úgyhogy Irakba kéne további munkatársakat küldeni, illetve egy rendes irodát biztosítani számukra. És akkor most nézzük az Ashrafi kérdést. Folyamatos kapcsolatban vagyok Kuszak asszonyjal a bizottságtól, és köszönöm Kobler úrnak is, hogy rendszeresen beszélhetünk. Az Asrafi táborban ezer százan illetve abból a táborból 1100 főt már áttelepítettek a Liberté táborba. A legutóbbi áttelepítésnél, átköltöztetésnél 400-an mentek el, mégpedig a legnagyobb valási ünnep előestéjén. Ennek ellenére a kormány együtt működött, de ahogy Kobler úr is említette, az ilyen szállítások 50 órát vesznek igénybe, mire az emberek összeszedik a személyes holmiaikat, új lenyomatot vesznek tőlük. 50 óra, vagy akár hosszabb buszút után megérkeznek a Liberty táborba, ahol még további 6 órát kell a buszon ülniük, még a mosdóba sem mehetnek ki az egyik iráni Bardian Mostofian 45 eh, éves eh, szívrohamban eh, elhunyt, az orvosok megalapították, hogy ez a kimerültség és a stressz következménye volt. Azt hiszem, hogy ez rettentő sajnálatos helyzet. Az iraki kormány, amikor Ashrafot ki akarja üríteni, és az MK-t ki akarja tenni Irakból, akkor miért nem engedi meg, hogy az embereket Ashrafban lehessen meghallgatni, és nem egy gyakorlatilag fél négyzetkilométernyi táborba zsúfolja őket a Liberty táborban. És ez a tábor még akár annak az 1200 főnek is alkalmatlan hely, nem beszélve arról, hogy még plusz 400 főt oda át költöztetnek, azzal, hogy eredetileg ezt átmeneti tábornak szánták, ahol csak pár hónapig tartózkodnának. És a menekült, az ENSZ menekültügyi szervezete a menekült státusz megállapításánál naponta csak egy főt hallgat ki. Ez azt jelenti, hogy ez a több ezer ember nyolc évig tartana, mire sorra kerülne. És itt még nyolc hónapot sem lehet kibírni, nem nyolc évet. És ez mindenféleképpen a megállapodást sértő gyakorlat, amit az UNAMI és az Irak között megszületett megállapodásról beszélünk ezeknek a személyeknek biztosítani kell minden normál feltételt, és joguk lenne, de nem kapnak építőanyagot. Azt mondták, hogy majd a tábor infrastruktúrájáról gondoskodnak, de nincs eszközük, nincs építőanyaguk, tehát az infrastruktúrát nem lehet helyreállítani. És az ENSZ megfigyelők, akik naponta foglalkoznak ezekkel a panaszokkal, és panaszal élnek az iraki kormánynál, akkor semmi választ nem kapnak. 59 panasz nyújtottam be múlt héten én magam is, és ezekkel kapcsolatosan semmilyen lépés nem tett a kormány. 800, több 800-an írták alá ezt a petíciót akiket átköltöztettek, és azt kérik a kormánytól, hogy ne engedjenek több embert oda addig, amíg az infrastruktúrát megfelelő állapotban nem hozzák, megfelelő ivóvízről nem gondoskodnak. És említették, hogy szükségük van építőanyagokra, hogy a saját jólétükről gondoskodni tudjanak. Végezetül pedig még elnök úr annyit engedjen meg. Én teljes mértékig értem hogy minden nap a reggeli üléseken összegyűjtik ezeket a panaszokat, és továbbítják a kormány felé. Szadek ezredes irányítja a tábort a 2009-es júliusi mészárlások egyik vezetőjéről van szó. Ő is részt vesz ezeken a reggeli találkozókon, és hát elképzelhető, hogy mint az ilyen mészárlások vezetője egyáltalán nem tanúsít semmiféle megértést a panaszokkal kapcsolatosan, úgyhogy a helyzet abszolút nem jó, és senkire nem vet jó fényt, ideértve magunkat is. Én megértem, hogy az ön hatásköre teljes Irakra, Irak egészére kiterjed, ami rendkívül nehéz. Minden esetre mi arra törekszünk, hogy ezeket az embereket ki lehessen hozni Irakból. És a az ENSZ-nek megfelelő nyomást kell gyakorolnia az iraki kormányra, hogy működjön jobban együtt. Köszönöm szépen. Mauro úr a jelentéstevő, de most már kezdünk kifutni az időből. Nagyon kérek minden kollégát, hogy két percben szóljanak. Mauro úr. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Kérdéseket szeretnék föltenni Martin Koblernek. Úgy gondolom, hogy három specifikus aspektusa lehet az ENSZ kompetenciájának az iraki területen. Az első kérdésem magára az ENSZ-re vonatkozik. Mi is a szuniták és a síták közötti kiegyezés lényege, amit az ENSZ támogat. A az iraki társadalomban egyre inkább marginálodnak ezek a kisebbségek, terror cselekmények áldozatai, és egyre inkább a törés felé haladnak, főleg olyan városban, mint Bagdad. Második kérdésem. Van-e tudomásuk arról, hogy humanitárius visszatérítési válság alakulhat ki, vagyis a szíriai helyzet romlása miatt me, iraki menekültek, ugye több ezer iraki menekült van Szíriában, tehát elképzelhető, hogy ez a több ezer iraki menekült hirtelen, gyorsan visszamenekül, aminek katasztrofális következményei lehetnek, és ha ez bekövetkezik, mit akarnak, mit szándékoznak tenni. Nem akarok az ENSZ és az EU között diplomáciai problémákat okozni, de megmondom őszintén, Európa évekkel ezelőtt megosztott volt eh, Irakkal kapcsolatban. Ezt a válságot nem egyformán eh, közelítettük meg, és ennek eh, nem feltétlenül pozitívak voltak a következményei. Ha viszont az Európai Uniónak van egy van oka annak, hogy az Európai Uniónak legyen külügyi szolgálata, akkor ha másokkal nincs is ennek, akkor Irak az az elvárásokhoz képest persze kevés, amit teszünk. Nem gondolja -e úgy, hogy több európai jelenlétre lenne szükség Irakban? Köszönöm szépen. Demfried úr a következő. Thank you. Köszönöm szépen. Az amerikai érdek az Ashrafi és a Liberty táborok esetében az, hogy humanitárius természetű problémának tekítsük ezt. A Li- Camp Liberty-be szeretnénk biztonságosan áttelepíteni először az Ashrafi tábor lakóit, utána pedig akár Irakon kívülre szeretnénk őket biztonságba továbbjutatni. Szeretnénk összehangoltan dolgozni ezen az ensz nem pedig az iraki kormányra szeretnénk plusz terheket tenni. Rendszeresen és gyakran meglátogatjuk a Liberty tábort, és magunk is megismertük a helyszíni körülményeket. Ezek lehetnének jobbak, de egyáltalán nem annyira rosszak, mint azt nagyon gyakran és sokan mondják. A siker kulcsa mindazonáltal nem az, hogy energiáinkat a Liberty táborban uralkodó körülményekről szóló vitára, vagy a konvojoknak a körülményeiről szóló vitára összpontosítsuk, hanem a fő siker az, hogyha sikerül annyi embert áttelepíteni annyira gyorsan a Liberty táborba az UNHCR folyamatán keresztül, amilyen gyorsan csak lehet, és annyi, ugyanilyen gyorsan Irakból kiutassuk őket. Ez a folyamat beindult, és ahogy Stevenson úr is mondta, lassan halad. Fontos az, hogy a Liberty tábor lakói teljes mértékben együttműködjenek az UNHCR-rel. Azonban ez a folyamat nem lesz sikeres, ha a kormányok Európában, az USA-ban és más érdekelt országokban nem végzik el a saját feladatukat, nem támogatják az UNHCR áttelepítési folyamatát. Ez kritikus fontosságú. Segítenünk kell az UNHCR-t, hogy ne maradjanak Camp Liberty-ben, a Liberty táborban emberek. Genfben az UNHCR-rel tárgyalásokat fogunk folytatni, felmérjük, hogy hol tartunk, és ösztönözni fogjuk a szükséges lépéseket. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, Meganeli úr kapszott. Nagyon röviden, elnök úr, az Európai Unió minden hiányosságának ellenére folytatta kötelezettségvállalásának teljesítését, hogy segítségre Irakot a demokratikus átalakításban. Nagyon sok regionális környezetédem és egyéb probléma merült fel. A parlament nem megfelelően van ott képviselve, de megerősíthetjük képviseletünket Bagdadban, bár tudjuk, hogy költségvetésünk egyre csökken. Masszív bilaterális kapcsolataink vannak, egy együttműködési megállapodást fogunk nem sokára aláírni. Ez a megállapodás jogi alapot kell, hogy adjon, ez most hiányzik, az együttműködésre arra, hogy masszív és stabil kapcsolatot alakítsunk ki. Hogyha ezt a megállapodást sikerül aláírni, akkor lehetőségünk lesz kapcsolatokat és rendszeres találkozókat kezdeményezni felső vezetői miniszteri szinten, szakértői szinten is, tehát az intézményi architektúra minden szintjén megfelelőképp talál, kapcsolatok fognak kialakulni. Amíg ezt várjuk, addig megvalósíthatunk egy memorandumot, amelyet néhány hónappal ezelőtt írt alá Ötinger energiaügyeket felelős biztos úr az iraki energia miniszterrel. Ez lehetővé teszi azt, hogy egy olyan ágazatban fejlesszük a kapcsolatainkat, amely rengeteg ígéretet tartalmaz mindkét fél számára. Az Arab Liga március 29-én és jövő héten is Bagdadban fog csúcsot tartani. Ez a csúcs lehetővé teszi Irak számára, hogy regionális szerepét és nemzetközi szerepét ismét betöltse, azt a szerepet, amit éveken keresztül a korábbiakban betöltött, illetve némi korlátozott, de ambiciózus technikai támogatást is kapjon minek az a célja, hogy a jó kormányzást előmozdítsa, illetve előmozdítsa az intézmények megerősítését az iraki államban a kulcsterületeken. Különösen odafigyelünk a jogállamiság és az emberi jogok területére. És még egy utolsó szó az Ashrafi táborról az összes parlamenti képviselővel, különösen Stevenson úr, aki rendkívül odafigyel erre a kérdésre, kapcsolatot tartunk a, fel, a főképviselővel, aki nagyon gyakran mobilizálja a kapcsolatait, hogy ez a, az UNHCR által levezényelt áttelepítés megvalósulhasson. Folyamatos kapcsolatban vagyunk amerikai barátainkkal is, és teljes mértékben támogatjuk az ENSZ erőfeszítéseit. Különösen azt a rendkívüli munkát, amelyet Martin Kobler rendkívül nehéz körülmények között végez. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most még tízen kértek felszólalási időt, és még mindig van egy nagyon fontos napirendi pontunk. Tehát, hogyha bele akarunk férni az időbe, akkor minden kollégától nagyon kérem, hogy egy percben beszéljen, és inkább kérdéseket tegyen fel, mint hogy kommentárokkal érjen, mert különben kicsúszunk az időből. De Kaiser asszony elnök úr. Ez egy nagyon fontos pont, és hát szerintem, hogyha csak ennyi idő marad, akkor hagyhattuk volna az egészet a csodába, így nincs értelme erről beszélni. Tehát, hogyha 10 perc marad a következő napirendi pontra az én jelentésemre, akkor nincs értelme azt megtárgyalni. Elnök, a helyzet közepén vettem át az elnöklést, és sajnos ennyit elég tőlem. Nem, nem is ön ellen szólaltam fel, mondja de Kejzer asszony. Csak hát most önnek kell dönteni, mert ön ül az elnöki székben. Hát elnök, ragaszkodunk az egy perchez, kérem tegyék fel a kérdéseket. Szalafranka úr. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden azért kértem szót, figyelmesen végighallgattam mindenkit, az ENSZ képviselőjét is, a mi képviselőnket, az USA képviselőjét is, akik Irakban dolgoznak. Egy nagyon különleges feladatomban az Ashrafi táborral és a Liberty táborral kapcsolatban. Szeretnénk az erőfeszítéseikben támogatni önöket, de az önök erőfeszítéseinek világos és határozott cselekvéseket kell jelenteniük, amelyek révén a Stevenson úr által leírt sajnálatos események elkerülhetőek. Ezek az események hatással vannak az emberi jogokra. Nincs, nem, nincs értelme kölcsönösen hibáztatni egymást, hanem meg kell próbálnunk olyan helyzetet teremteni, olyan körülményeket, ahol az emberi jogokat tiszteletben lehet tartani, és el lehet kerülni azt, hogy embereket gyakorlatilag meggyilkoljunk. Szeretnénk együttműködni annak érdekében. Különösen a főképviselő asszony és az EU képviselet szeretne ebben az országban szerepet vállalni abban, hogy ezt a kontextust meg tudjuk teremteni, amikor ilyen helyzeteket el tudunk kerülni, és az emberi jogokat tiszteletben tartják. Szeretnék köszönetet mondani Kobler úrnak a prezentációért, azért, hogy felfestette a teljes képet, hogy az ENSZ-nek milyen szerepe van Irakban, és hogy mit kellene, hogy tegyenek. A Parlament 2009-ben előadója voltam egy olyan jelentés esetében, ami foglalkozott az ENSZ iraki szerepével, próbálva levonni a levonva a tapasztalatokat a múltból, és abszolút egyetértek önnel. Sokkal jobban oda kell figyelni a kapcsolatépítésre Irakkal. Nagy figyelemre van itt szükség, és nem pedig egy témát kell kirakadni ebből. Persze fontosak, mindegyik fontos téma, nagyon fontos ez a téma. A relokáció, az átköltöztetés az Asafi táborból, én előadóként tudom, hogy Irak számára és az iraki kapcsolatok miatt is ez egy érzékeny kérdés, és az irakiak miatt is, mert nem e-, egy normál menekülti csoportról van szó, hanem egy nagyon militáris csoportról, akiknek persze az emberi jogai teljes mértékben tiszteletben kell tartani, de azt is el kell, hogy ismerjük, hogy itt nagyon militáns a megközelítés. Például a külső rokonok sokszor nem tudnak kapcsolatba lépni a táborban élőkkel. Ezért arra kell koncentrálnunk, amit a követ mond, a nagykövet mond, hogy a kormányaink segítségével lehetősége legyen ezeknek az embereknek a elhelyezésére, enélkül nem tudjuk megoldani az Ásrafi tábor problémáját. Logbír asszony. Köszönöm szépen, egy percben. Köszönöm szépen eh, a részletes eh, bemutatást. Két kérdésem van. Az egyik eh, a megoldatlan emberi jogi problémákra vonatkozik. A független emberi jogi szervezetek kialakítása hogyan áll Irakban? A másik pedig a kínzások, illetve a fogvatartottakkal kapcsolatos visszaélések helyzete hogy fest. A második kérdésem az egyes tagállamok részéről az Ashraf, illetve a Liberty táboroknak tett felajánlásait fogadták -e. Köszönöm szépen, Landsbergis úr. Köszönöm, elnök úr. Két rövid kérdésem lenne. Az iraki kormány érdeke mi volt? Egy szuverén állam kormányáról van szó, nem Irán szatellitjéről. Miért döntött úgy, hogy az iráni menekültek számára bezárja az Ashrafi tábort? Megtartják-e, meg őrzik-e a menekülti státuszukat, illetve hogyan telepítik át őket harmadik országba? És mi a különbség a jelenlegi 1200 hontalan iráni élethelyzete, akit kiraktak az Ashrafi táborból, szemben azzal, hogyha mondjuk börtöni, börtönben lennének. Végezetül pedig a Liberty nevet nem kellene esetleg egyenél megfelelőbb szóval felváltani, hiszen ez börtön. Higgins úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik probléma, és gondolom a Koblár úr is elfogadja ezt, hogy a PMOI-t változatlanul terrorista szervezetnek minősíti az ENSZ, és ez vezetett a 2009-es májusi és 2011-es áprilisi mészárláshoz. Milyen garanciákat lát, hogyha ezeket a menekülteket áttelepítik, akkor nem fog bekövetkezni ugyanez 2009 és 2011 után? A komoly félelem az, hogy ha áttelepítik őket, akkor egy újabb támadás éri őket. Nem érte egyet azzal, és Stevenson úrtól is kérdezem ezt, hogy Garancia volt a villamos áram, az ivóvíz és a csatorna ellátás biztosítására egyik sem valósult meg, pedig ezt garantáltuk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, de Kaiser asszony. Köszönöm, elnök úr. A tegnapi támadást az Alkaida vállalta magára. 50 halottról van szó. Szeretném tudni, elnézést a tudatlanságomért, de az al elleni harcban a titkos szolgálat területén, hát gondolom, hogy a titkos szolgálat foglalkozik ezzel, kivállalta valójában ezt a támadó kormány, támogatja őket hogyan, hogy van-e valamilyen játszma emögött az ENSZ és az amerikaiak hogy állnak hozzá ehhez a témához. Ez nagyon aggályos, és ahogy ön is mondta, annyira közel van Szíriához, hogyha megnézzük, hogy Szíriában mi történik ma, akkor ugye abszolút aggályos, hogy terrorista támadások következhetnek be. Erre szeretném, hogyha választ Köszönöm. Thank you very much. Madame Brepols, please. Köszönöm, Brepolsz asszony. Hát, graag een vraag gesteld over de... Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok. A halálbüntetésről szeretnék kérdést feltenni. Az iraki halálbüntet, halálbüntetések száma az Amnesty International szerint rendkívül magas, több mint 300 embert ítéltek halálra és végeztek ki milyen politikájuk van a halálbüntetéssel kapcsolatban Irakban, és mit tesznek, ha tesznek-e bármit is, hogy meggyőzzék az irakiakat arról, hogy a római statútumot, a Nemzetközi Büntetőbíróság római statútumát ratifikálják. Ezt még meg kell tenniük. És végül az erőszak kérdése. Rengeteg beszámolót hallunk erről, becsületgyilkosságok, stb. Az iraki hatóságok milyen mértékben lépnek fel ez ellen? És végül a kisebbségek, kis kisebbségi csoportokkal kapcsolatban azt mondta, hogy nagyon nehéz időket élnek. Tudnak több konkrétumot mondani erről? És hogy az ENSZ mit tesz a kisebbségekért? Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy nagyra értékelem az erőfeszítéseit Kabner és Sprittól, de nyomás alatt vagyunk, és több mint egy hónap van, van csak már hátra az átköltöztetéshez, és eddig még csak a lakosok egy harmadát költöztették át, és kevesebb mint százal folytatták le a szükséges interjút a menekül státusz témájában. Hát ez aggályos. A másik az iráni rezsim, egy terrorista diktátor rezsimnek a nyomása. Békésen felépnek ez ellen az emberek a kérdésem az, hogy ügyvédeket kaphatnak-e, és orvosi ellátást kapnak-e ezek az emberek. Úgy tűnik, hogy az egyik legaggályosabb kérdés ez. Természetesen teljes mértékben támogatom az ön kérését, hogy minden európai tagállamot felszólított arra, hogy fogadjunk be menekülteket. Mi már ezt meg is tettük, elnök. Köszönöm szépen, Peterle úr! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A legtöbb kérdést, amit feltettem volna, már előttem elmondtak. Nem lenne lehetőség arra, hogy összeállítsuk a listát előre, már az előző táborban. Nem értem, hogy egy ennyi idő alatt nem készült ilyen lista. Nyilvánvalóan a megoldásra kell törekednünk, de ugyanakkor arról is gondoskodnunk kell, hogy megfelelő humanitárius feltételeket kell teremteni. Ha a kapott információra támaszkodunk, akkor úgy tűnik, hogy a helyzet semmit nem javult. Ezt a kérdést a Genfi konferencián vagy találkozón is fel kell vetni, és meg kell próbálni megoldani. Már évek óta ugyanazokról a problémákról beszélünk, és reméljük, hogy most már történik előrelépés. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a tájékoztatást is. Az Asafi táborban, illetve most már a Liberty táborban élők mindenféleképpen megilleti őket a méltányos bánásmód. Ez a minimum. Én teljes mértékben támogatom Stevenson úr által elmondottakat, a, mi a helyzet, az országban uralkodó helyzet megítélését illeti, és el kell kerülni, hogy a helyzetet tovább bonyolítsuk, illetve roncsuk az érintettek esetében. Egy kérdésem lenne, illetve szeretném elmondani ugyanazt a kérést hangsúlyoznám, mint Szalafranka úr, Kobler úr felé, óriási feladatot lát el, a lehetőségei korlátozottak az Asafi tábor kapcsán, de én arra kérem önt, hogy minden öntől telhetőt tegyen meg az érintettek érdekében, hogy a helyzet valamelyest javuljon. Van Ballen úr. Azt hiszem, hogy mindannyian többé-kevésbé egyetértünk abban, hogy javítani kell az emberi jogi helyzeten, és az EU-nak is felelőssége van e tekintetben. Milyen konkrét lépéseket lehet tenni, ez lenne a kérdésem. A holland képviselők a holland külügyminisztertől hivatalosan azt a kérést intézték, hogy fogadjon be iráni menekülteket Hollandia konkrét lépésekre van szükség ahhoz, hogy a problémát meg lehessen oldani. És akkor most Kobler úrnak megadom a szót. Én igyekszem rövid lenni először is. ha nem Asraffal kapcsolatos kérdésekkel kezdeném, és utána azokkal is foglalkoznék. Az egyik kérdés elhangzott arra vonatkozóan, az UNAMI a megbékélés érdekében mit tesz. A szunit pilóták valóban úgy érzik, hogy partvonalra sodroltak. Mi a tárgyaló feleket igyekszünk minden folyamatba bevonni. Kurdokat, szunitákat, sítákat, és egyik fél sem kerülhet hátrányos helyzetbe. Az iraki parlament és a kormány részéről a blokk, ez semmiféleképpen nem volt egy jó ötlet, mert aki kimegy, annak vissza is kell mennie. Tehát ez a bolykot aztán véget ért. A harmadik dolog az átláthatóság. Bármi, ami megtörténik, átlátható kell, hogy legyen hogyha a felek, a kurdok, a séták és a szuniták együtt megállapodnak egy menetrenden, azt nyilvánosságra kell hozni. Tehát inkluzívnak kell lenni, bolykotmentesnek és átláthatónak a folyamatnak. Még két probléma vetődik fel. A szövetségi tanács. A az alkotmány ugyan két kamarás parlamentről beszél, de a második kamara nem is létezik. Az ENSZ tehát most a, ezzel a kérdéssel konkrétan foglalkozik, a második kamara kérdésével, ugyanis a szuniták is megosztódnak, és régiókat kiáltanak ki, kedvük szerint, mint ahogy például Kurdisztán esetében is történt de amint megalakul a második kamara, és ahol a kormányok hallathatják a hangjukat, ez a regionalizáció nyomását enyhítheti, és ezt minden érintett félnek, és nyilvánosan is kinyilvánítjuk. Elég bátrak vagyunk ehhez. Ami pedig a szíriai humanitárius válságot illeti egyelőre, nem érkeznek menekült áradatok Irakba, 7-800 ezer iraki menekült él Szíriában, és egyelőre még nem keltek útra, az összes ENSZ ügynöksége és programja, például a UNHCR is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Mi van az északon élő irakiakkal, vagy vannak-e menekültek? A migrációs a bevándorlási minisztériummal közösen fel vagyunk készülve egy ilyen menekült áradatra, de egyelőre ez még nem következett be. 600 szíriai kurd már átment Kurdisztánba. A kollégáimnál érdeklődtem az imént, de egyelőre ez még nem ölt olyan méreteket, hogy ezt hullámnak vagy áradatnak lehetne nevezni. Úgyhogy minden esetre tisztában vagyunk a helyzettel, az iraki hatóságokkal közösen felkészülünk, hogyha nagy számban lépik át a határt a menekültek, akkor ezzel is foglalkozni kell. A következő kérdés az emberi jogi kérdések köre, Lokbiller asszony és mások is erre kérdeztek rá. Elhivatottak vagyunk, amikor az emberi jogsértésekre kerül sor. Említeném itt például a halálbüntetést, és egyértelművé tettük a kormány számára, hogy a halálbüntetés nem megengedett. Ez ENSZ politikája értelmében moratóriumot kell elrendelni, és mindaddig, amíg a megoldást meg nem találják, hogyha a rendszer megengedi a halálbüntetést, akkor arra moratóriumot kell addig is elrendelni. Az, ezt az emberi jó, jóléti minisztériummal is megtárgyaltuk újságcikkekben is kifejtettük, hogy ragaszkodunk ehhez a moratóriumhoz. A független emberi jogi bizottságnak is szerepe van. Egyelőre ez még nem állt fel, de az iraki parlamentben egy szakértői csoport most választja ki ennek a bizottságnak a vezetőit. Mi nagy nyilvánosságot szenteltünk ennek a bizottságnak. A mi emberi jogi szakértőink is részt vesznek majd a munkában tanácsadással. Az ütemterv egy kicsikét bizonytalan volt, de minden esetre egyértelművé tettük, hogy ez a bizottság nem csak a nemzetközi közösség szempontjából, de az iraki civil szervezetek szempontjából és az iraki nép szempontjából is nagyon fontos hogy minél előbb megválasszák az Emberi Jogi Bizottság tagjait. Egyébként a civil szervezetek is az asztalnál ülnek, ők is részt vesznek a kiválasztás folyamatában a lehető legátláthatóbb módon. Természetesen egyéb akadályok is vannak, de az átláthatósághoz, a szakmailag hiteles folyamathoz ragaszkodunk. A finanszírozás biztosított, és tehát most kell megválasztani a biztosokat. Ami a börtönöket illeti, mi bemehetünk a börtönökbe, a kínzás, a korrupció valós probléma, és itt nem csak a kínzásról beszélünk, hanem pénz ellenében kicsikart vallomásokról. Ezen kívül ezt is mi bátran nyilvánosan kimondjuk és nyilvánosságra hozzuk. lehet, hogy az ezzel kapcsolatos jelentésünk nem lesz nagyon népszerű, Irakban, de mindesetre áprilisban ez nyilvánosságra kerül. A kérdés, hogy ki felelős a támadásokért? Egyszerű a válasz, kizárólag az irakiak. Az amerikaiak kivonultak december 31-én, tehát a biztonságért egyértelműen az iraki hatóságok felelősek, legyen az a katonaság vagy a rendőrség, és most ezt négy évvel ezelőtthöz hasonlítva, amikor én Németország nagykövete voltam, azt kell mondanom, hogy sokkal fegyelmezettebb és jobb a helyzet. Természetesen mindig lehet javítani, de ma már jobb a helyzet. Minden terrorista támadás fölösleges. Ugyanakkor a tegnap tapasztalt erőszak hullám hoz képest az azt megelőző február 1-én volt. Én nem akarom itt most kicsinyíteni, vagy jelent, eljelentékteleníteni ezt a helyzetet, de javulás tapasztalható. És most visszatérve Ashrafra, nem volt, gyilkosságra nem került sor. Ez le kell szögezni. Sajnos sok életet elvesztettünk a harmadik költözés, átköltözés után az egyik menekült szívrohamot kapott, de március 8-án történt az utolsó halál eset, és az orvosi ellátás lényegesen jobb a Liberty táborban, mint az Ashrafiban. Naponta átviszik kórházba a, arra szorulókat a Liberty táborból. És most anélkül, hogy részletekbe mennék, még szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy 5500 kat, amerikai katona számára készült ez a tábor és egészen a múlt év végéig az áramellátás, a vízellátás, a csatornázás rendben volt. Tehát 800 fő számára is alkalmas. E, szakértők is ellenőriztek, megvizsgálták. Később aztán talán enyhén szólva az ASAF táborlakók együttműködésének hiányában egyszerűen például, hogyha eresztett a vezeték, nem voltak hajlandók együttműködni, és hát akkor nyilván több órán keresztül ez komoly megrongálódást eredményez. De minden esetre naponta kapunk jelentést, hogy mi történik, valóban az infrastruktúra aggasztó, és fel kell javítani az infrastruktúrát, a generátoroknak működőképes állapotban kell lenniük, a nyár közeletével a légkondicionálásról is gondoskodni kell. Az Asafi tábor lakók rengeteg dolgot visznek magukkal, személyes holmit. Ezt Stevenson úr által elmondottakra mondtam akár még az utcai világítást is magukkal viszik. Vagy tiltott például rádiókat vinni. A személyes holmik észszerű körű podgyász vihető magukkal, És remélem, hogy zökkenőmentesebben zajlanak majd a dolgok, ha mindenki betartja azt, hogy csak személyes holmikra korlátozódik az, amit magukkal vihetnek. A az iraki hatóságoknak és katonáknak is természetesen van felelőssége, de ezt is ki kellett mondani. A többi témával kapcsolatban, például az ebédlők tekintetében, hát az Ashrafi tábor nem egy modern 700 emberre tervezett ebédlővel működött, hanem szabad téren étkeztek. De voltak, tehát hogy nem azt várhatjuk, hogy jé, kockagyártógépek, stb. stb. legyenek ezeket nem is használták volna ki. A Liberty tábor lakói egészen máig elutasították azt, hogy iraki orvosokkal felszerelt iraki klinikájuk legyenek, a saját orvosaikat akarják, de az iraki kormány ezt nem szeretné, mert azok az orvosok, akiket a táborlakók szeretnének, nem rendelkeznek engedéllyel az országban. de még voltak olyan dolgok, amik az Asrafi táborban sem voltak lehetségesek. Mindazonáltal az iraki kormány, amikor én ezt az ügyet átvettem, nem ismerte el az UNHCR-t. Az Asrafi lakók benyújtották a menekült kérelmüket, de visszakért, visszaküldték a DVD-iket, mert nem ismerték el, hogy ezek menedékkérők. Egyáltalán nem ismerték el az UNHCR eljárásait, Próbáltunk tárgyalni, de az Asrafi táborban erre nem volt lehetőség, mert ezt be akarták zárni. Az UNHCR eljárásai csak a táboron kívül voltak működőképesek. És akkor még a Liberty térséget sem fogadták el menekültek lakóhelyeként, mert nem tekintették ezeket az embereket menekültnek. Következő kérdés az ellenséges őrök és börtön. Ezt nem tudom megerősíteni. Valóban nincs szabad mozgás a táboron belül. Az iraki kormány, ahogy mondtam, a Liberty tábor lakóit illegálisan az országban tartózkodó külföldieknek tekinti. És ahogy ezt nagyon helyesen mondta ön is, terrorszervezetnek tekintik ezt a szervezetet, aminek ők a tagja, és tőlünk kérdezik, hogy mit kezdenek, mit akarnak az európai államok ezekkel Ausztráliában vagy Európában, olyan, mit tesznek az illegálisan az országban tartózkodókkal az ausztrálok, az európaiak, az amerikaiak. Hát mindenki meg tudja magának válaszolni ezt a kérdést. Nincsen garancia arra, sajnos, nincs garancia arra, hogy az elektromosságot mindig biztosítani tudjuk próbáljuk, próbálunk tárgyalni a kormányjal, hogy a kötelezettségeiket teljesítsék, és az infrastruktúrát biztosítsák. De nincs garancia. Nincs garancia. Hogyha az én politikai ítéletemre kíváncsiak, az iraki kormány azt szeretné, hogyha a Liberty tábor lakói ki elhagynák az országot. az ENSZ monitorozói is ott vannak. Két kilométer, néhány kilométerre van tőlük a légi kikötő, és néhány kilométerre van tőlük az egyik amerikai intézmény. A mi ö, hivatalunk is 30-40 percre van tőlük, nem egy órás helikopterútra, tehát folyamatos figyelem alatt állnak. Hogyha nincs provokáció, akkor annak a lehetősége, hogy lesz majd egy olyan esemény, mint amire áprilisban sor került, nagyon alacsony addig, amíg a nemzetközi felügyelet megvalósul, amíg önök is folyamatosan monitorozzák a helyzetet, mert az RSD folyamatnak az iraki kormány hajlandó adni egy esélyt, de akkor, hogyha április végéig az Asrafi tábor be lehet zárni. És ezért mindenkit kérek, a kormányokat is, és a Liberté és Asrafi lakókat is, hogy ne folyamodjanak retorikához itt. Mert az nem oldja meg a helyzetet. A jó akarat, a jó együttműködés, valamint a folyamat karcsúsítása és nem túlzásokba esés. A megfigyelőkkel való együttműködés. Érszem, értem persze az érzékenységeket. Tudom, hogy vannak olyan emberek, akik nem szeretik egymást, akik nem bíznak egymásban. Ez érthető. Érthető, hogy nem bíznak egymásban, de csak a jó akarat, a jó együttműködés tudja előmozdítani a helyzetet. És ez persze megkönnyíti a feladatunkat, mert hogyha folyamatosan támadnak bennünket, hogyha a New York Times teljes oldalon keresztül szétszed engem az elszet és az irakiakat, az irányokat, az senkinek nem segít. Meg akarjuk lépni ezt a lépést, és csak enszként, csak békés megoldásra vagyunk nyitottak, erőszakosra nem. Ezt az Ashrafi, a Liberty tábor lakói, az iraki kormány felé is világosá tettük. Csak békés megoldásra vagyunk nyitottak, erőszakra nem, és akkor hat pillancsok bele a jegyzeteimbe. Az ügyes, ügyvédekhez való hozzáférés, ez nem áll rendelkezésükre. Az iraki kormánya folyamatosan tárgyalok erről. Ők azt mondják, hogy azért nem, mert nincsenek esetek senkinek nincs semmihez joga. Senki ellen nem emeltek vádat. Bocsánat. Az orvosi kérdés óriási probléma. Nagyon bátorítom a Liberty tábor lakóit, hogy tegyék lehetővé a klinika felállítását a táboron belül. ő maguk nem akarják azt, hogy iraki klinika jöjjön létre a területükön. Azt mondják, hogy hát annak kívül kell lennie, de hát ez nem fogadható el. Humanitárius szempontból se, és azok önök közül, akik az emberi jogokról beszélnek, kérem, hogy beszéljenek velük, és tegyék, hogy engedjék meg azt, hogy a Camp Liberty területén legyen egy klinika. Vannak orvosok, mentősök, két mentőautó az embereket beviszik a városba, szabadon lehet választani, akár még magánklinikára is mehetnek, ha akarnak, de mindig hangsúlyozom, hogy kell, hogy legyen egy megfelelő, megbízható orvosi ellátás, és az nem jó, hogy nincs irakiak által működtetett klinika ott. Az Ashraf és a Liberty tábor lakói azt mondják, hogy megvannak a saját orvosaink, de mindenhol az önök országaiban is van egy beutalásos rendszer, iraki engedéllyel rendelkező orvosoknak kell kezelniük a betegeket. Az iraki jogszabályok szerint nekik nincs engedélyük. Ez Irak, ez Irak szuverenitása alá tartozó terület, tehát az iraki jogszabályoknak kell megfelelni. Köszönöm szépen, ennyit. Uh, two brief points. First, Két rövid megjegyzésem lenne. Az egyik a kormányom számára rendelkezésre álló információ konzisztens azzal, amit a prezentációban hallottunk. A második megjegyzésem az Egyesült Államok törvénye alapján az M.E.K. státusza. Jelenleg külföldi terrorista szervezetnek tekintjük őket, ez most fe, felülvizsgálat alatt van. Februárban Clinton külügyminiszter fontos bejelentést tett a kongresszus előtt, és ezt most elismétlem. Azt mondta, hogy a tudva azt, hogy erőfeszítések történnek az átköltöztetésre, ezért az MEK-k esetében, amely egy paramilitáris táborban lakik most, nagyon fontos, hogy felülvizsgáljuk a külföldi terrorista szervezeti státuszukat. Ezért szeretném tájékoztatni az Európai Parlament képviselőjét arról, hogy nem véletlen volt ez a bejelentés. Fontos volt, és ahogy ma a kérdés fölmerült, ez a legjobb válasz, amit erre tudok adni, hogy jelenleg hogy állunk ezzel a kérdéssel. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani az információkért, az eszmecseréért, a tárgyalásért. Gondolom, hogy az iraki kérdés, mint olyan, rendkívül tragikus. Ha megnézzük, hogy gyakorlatilag elhanyagoljuk és magára hagyjuk Irakot. 2002-2012 idő közben gyakorlatilag egy katasztrófát élt meg az ország. És ez egyáltalán nem járul hozzá jó hírnevünkhöz. Itt most egy egyértelmű katasztrófa az eredmény. Rengeteg ember életét vesztette, és fogja még életét veszteni. A kisebbségek olyan helyzetben vannak, amilyenben, tehát ez a jelenlegi helyzet egy abszolút katasztrófa, emberi katasztrófa, és egy a nyugatra nagyon rossz fényt vető eredmény. Nekem az a megérzésem azonban, hogy sajnos Afganisztánban sem lesz más a helyzet. És eh, ezt eh, mindenféleképpen eh, be kell látnunk. És ez nem csak az Asafi táborral függ össze. Az ott lakók, irániak biztonsága politikai kérdés, és ez egy nagyon kritikus kérdés. Így nem garantálható a biztonság Irakban. Senki nem tudja ezt garantálni. A nyugat magára hagyta Irakot, az iraki kormány pedig még kevésbé tud tenni. Tehát a megoldás ilyen szörnyű körülmények között az átköltöztetés, Kobler úr említette, hogy ez az egyetlen módja az érintettek védelmének. Bármennyire kényelmetlen is, vagy, vagy nehéz is ez. A régi táborban semmiféle jövő nem várt volna rájuk. Ez egyszerűen a helyzet. És ott senki nem tudja megvédeni őket. A biztonságukról nem tud gondoskodni senki. Ezt is be kell látnunk, és gondoskodnunk kell arról, hogy ezeknek az embereknek megfelelő jövőt biztosítsunk. Azt, hogy hogyan vagy hány szemét fogadunk be, erre vonatkozóan tovább megbeszéléseket folytatunk, de őnekik semmi esélyük arra, hogy Iránba visszatérjenek. Ha túl akarnak élni, és elképzelhető, hogy egész egy komplett kolóniában települnének át máshová. Tehát ezek szellemében szeretném megköszönni mindannyiuknak, hogy megosztották véleményüket ezekben a nagyon nehéz kérdésekben. Köszönöm az ENSZ, az Egyesült Államok, az Európai Unió képviselőinek, és kérem, hogy tegyük az érintettek számára elfogadhatóbbá, megfelelőbbé a helyzetet. Lehet, hogy a helyzetet eltérően értékeljük, de egy dolog biztos, hogy az érintettek számára a biztonságot és a jövőt biztosítani kell. Ez vitathatatlan. Úgyhogy mindenkinek köszönöm szépen a hozzászólásokat. március 27-én lesz a következő ülésünk, nyilvánvalóan ezzel a kérdéssel is foglalkozni fogunk, és a vonatkozó jelentésről szavazunk majd, ugyanis aztán tiszta cipőben és netten felöltözve Luxemburgba kell mennünk, tehát Luxemburgban kell mennem, ezen nem tudok részt venni, de mindenkinek sok sikert, és kellemes estét kívánok!